Zó! Ellazult. Akkor, kedves kolléganők és kollégák, szeretném újra megnyitni az ülésünket a Víz Világnapján. Rögtön elkezdjük a programunkat, de a Dán kolléganők és kollégáknak üzenem, hogy csak passzív a Dán tolmácsolás ami azt jelenti, hogy beszélhetnek a kollégák Dánul, de Dánra nincsen tolmácsolás. Sajnálom. Anna Rosszpachnak így is megfelel. Akkor elkezdjük a 18-as napi rendi pont megtárgyalását és a 19-esét. Itt Linda meg Evennek, az előadónak adnám át a szót. Linda. Köszönöm. Elnök úr, hát annyira nincs tele itt a terem. A téma viszont roppant fontos. A kollégák csodálkozhatnak, hogy miért beszélünk itt a farmakovigilanciáról, amikor megállapodtunk a tanácssal egy új jogi aktusban 18 hónapja. Sokan beszélnek ott az ajtóban megalapodtunk az új jogi aktusban. Ez pedig javítja a helyzetet a múlttal összehasonlítva. De mióta publikálásra került ez az új törvény, a kollégák emlékezhetnek, hogy Franciaországban volt egy botrány, a mediatőr botrány. És a mediátor esetről majd többet is fogok mondani, de de a mediátor eset után az Európai Bizottság stressz tesztet rendelt el a farmakovigilancia tekintetében. A bizottság tehát néhány hónapja idejött, és bemutatta a teszt eszközeit. Most meg azt mondja a bizottság, hogy az elfogadott új jogi aktusok javítják a farmakovigilancia területét azonban további jobbításra is van lehetőség. Egyetértek az Európai Bizottsággal. Van egy eh, csekély számú terület, ahol tovább is eh, tevékenykednünk kell, hogy a kiskapukat bezárjuk. És a mediátor eset után a törvénynek minden eh, betűjét szerették volna kifacsarni, hogy ne legyen teljes kivizsgálás. Az árnyék előadókkal is megtárgyaltuk az ügyet, a mi elképzelésünk meg az volt, hogy viszonylag gyorsan, első olvasatban érhetünk el eredményt, és ez csak is a tanácson múlik majd. Tehát a farmakovigilancia júliusi hatályba lépése előtt is léphetünk. Tehát egy új olyan jogszabály születhet, amely a friss változásokat is figyelembe veszi. Én szeretném ezt így tenni, de nem engedhetjük meg, hogy kiskapuk legyenek a törvényben. Mi történt a mediátorral? A cég számos európai országban decentralizált eljárást alkalmazott Olaszországban, Spanyolországban, Franciaországban és több országokban. És pedig diabetes kapcsolatos gyógyszerekről volt szó. Az egyik alkotórész 98-ig ment vissza, és rendellenességeket okoz mellékhatásai miatt. Főleg Franciaországban került sor erre. Itt úgy tűnt, hogy ezt a gyógyszert cukorbetegeknek írták fel, akik fogyni szerettek volna. 2009-ben kivonták a piacról a gyógyszert, hiszen úgy gondolták, hogy körülbelül 5 millió embernek írták fel a gyógyszert. Egy top listán is vezetett, tehát a legtöbb 50 gyógyszer között szerepelt. A 90-es évek második fele óta úgy tűnt, hogy körülbelül 502 ezerre ember halt bele ezekbe a gyógyszerekbe, a gyógyszerek szedésébe. Úgy tűnik, hogy nagyon sokan elvesztetik bizalmukat a szabályzó testületekben de mindenképpen probléma volt, és nagyon hasonlít ahhoz, amikor néhány évvel korábban szintén bevontak egy hasonló gyógyszert. Hogyha visszatérünk a 2000-es évtized elejére, akkor nagyon alulfejlett volt az európai farmakovigilanciai rendszer, és az európai gyógyszerügyi ügynökségnek nem voltak eszközei, hogy fellépjen bizonyos káros hatással rendelkező gyógyszerek ellen. A mediátor eset Spanyolországban és Olaszországban is nagy port vert fel, hiszen ott is aggódtak a gyógyszer miatt. Tehát itt az érintett cégek úgy döntöttek 2003-ban, hogy nem fogják piacra vinni a gyógyszert Spanyolországban és Olaszországban. Tehát 2003 után nem volt már jelen ez a gyógyszer. Tehát nem volt meg az olasz és a spanyol piacon a gyógyszer. De nem vizsgálták meg a gyógyszer biztonsági szempontjait. Tehát, hogyha egy cég visszavon egy gyógyszert a piacról, akkor igazából semminek sem kell történnie. Kereskedelmi okokra hivatkoztak, és nem volt további vizsgálat. De informális eszmecserék voltak a val foglalkozó testületeknél. Franciaországban hatóságok léptek, és visszavonták a gyógyszert. Pillanatnyilag Franciaországban vannak vizsgálatok is, a gyógyszer tekintetében vannak ajánlatok, a francia nemzeti gyógyszer engedélyező szerv vezetője lépett posztjáról, de szerintem nem léptek túl gyorsan. Ha megnézzük, hogy mi történt, azt látjuk, hogy felmerülnek olyan gyanúk, hogy az elmúlt évtizedben nem volt eléggé alapos a farmakovigilancia. Az történt, hogy ha egy gyógyszer piacra kerül, akkor még biztonsági tanulmányokat lehet végezni. Ebben az esetben Úgy gondolom, hogy 2001-ig nyúlnak vissza a vizsgálatok, de most ellenőrzöm az adataimat. Tehát 2001-ig visszamenőleg egy, egy éves tanulmányt végeztek a gyógyszerrel kapcsolatban. 2001-ben a francia hatóság ezt bejelentette, de a francia hatóságok úgy döntöttek, hogy 2006-ig ne induljon el a vizsgálat, és igazából 2009-re zárták le és visszavonták a gyógyszert. Tehát 8 évvel azután, hogy a tanulmányt elkezdték, visszavonták a gyógyszert a piacról. Amikor a bizottság a farmakovigilanciai tervezetét előterjesztette, amiben az volt, hogy ha egy gyógyszert engedélyeznek, akkor bármikor tanulmányokat lehetne vég, tehát bármikor tanulmányokat lehetne bele végezni, egész élettartama sokán. És a gyakran vizsgált gyógyszereket egy külön listára kellene tenni. Ezt a gyógyszert engedélyezték, azonban mégiscsak problémásnak bizonyult. A parlament támogatta a bizottságot első olvasatban, de a tanácsra folytatott tárgyalások mégsem voltak túl sikeresek, és az Európai Bizottság javaslata az, hogy állítsuk helyre az összefüggést a gyakran vizsgált gyógyszerek listája és a gyógyszer folyamatos vizsgálata között. Tehát, hogyha van egy új termék, akkor azt nyilvánvalóan megvizsgálják. Az orvosok és az érintettek pedig természetesen megvizsgálják, hogy esetleg milyen káros mellékhatásai lehetnek egy gyógyszernek. És eh, itt igazából egy ilyen fekete háromszög alakult ki, és ez pedig nem elfogadható. Az elmúlt nyolc évben végig folytatták a gyógyszer tesztelését, és az emberek egészségét tették kockára. Ez egy dolog, amivel a bizottság foglalkozni szeretne az új előterjesztésben. mert hát vissza szeretne térni az eredeti javaslatra, hogy legyen összefüggés az intenzíven megfigyelt gyógyszerek és a folyó biztonsági tesztek között. te igazából mi is történt? Tehát itt az érintett francia miniszter Olaszországban és Franciaországban is jelezte, hogy probléma van, azonban nem és így és itt amennyiben egy gyógyszer cég biztonsági okokból visszavon a piacról egy gyógyszert, akkor mindenképpen értesíteni kell az európai gyógyszerügyi ügynökséget. De egy dolog biztos, hogy a farmakovigilanciai csoport nagyon gyenge volt, és nem volt hatalma, hogy lépjen megfelelő lépésről. Az új eljárásban, hogyha biztonsági okokból egy cég visszavon egy gyógyszert, akkor azt javasoljuk, hogy a prágai szakértők is megvizsgálják ezt. Hiszen elég gyakran a színfalak mögött tárgyalják meg a dolgokat, azonban ez nem elég és szerintem pedig itt túlságosan a színfalak mögött zajlott az ügy a mediator esetében. Tehát a szervié esetben a vállalat kijelentette, hogy Olaszországban és Spanyolországban nem kértek engedélyezést, és pedig kereskedelmi okokból. De most azért kétségek mereltek fel Franciaországban, valószínűleg nem akarták, hogy Franciaországon és Spanyolországban eljárások induljanak. Bármiben állapodunk meg az új jogszabályban, a cégeknek világosan be kell jelenteni a szabályzó felé, hogy miért nem szeretnének piacra vinni egy bizonyos terméket, és garantálniuk kell, hogy nem biztonsági okok miatt történik ez. Tehát, hogyha egy új országban nem kérnek engedélyezést, akkor deklarálni kell, hogy miért. A bizottság ezeket a javaslatokat terjesztette elő. A bizottság mindent megtett, és nagyon óvatosnak kell lennünk a megfogalmazással. Meg kell tárgyalnunk a tanácsol az ügyet. Ahogy a tanácsot értem, nem igazán akar foglalkozni a fekete háromszög ügyjel, de mindenképpen szeretnénk a tanácssal tovább tárgyalni erről, hiszen egy komoly dologról van szó. És fel kell tennünk a kérdést, hogy hogyan garantáljuk azt, hogy a gyógyszer biztonságos maradjon az engedélyezés után. Mindenképpen tudnunk kell, hogy a tanács el tudja fogadni a bizottság javaslatát is, ha nem, akkor mi mást tud előterjeszteni. Tehát Először is itt kell megalapodnunk a szakbizottságban, hogy mit akarunk. Remélem, hogy együtt tudunk majd működni. Jó lenne, hogyha a parlamenti kollégák komolyan bennék az ügyet, hiszen egy jelentős köz egészségügyi, biztonsági kérdésről van szó. Gyorsan meg kellene itt állapodnunk, hogy megfelelő tempóban elkezdhessük a tárgyalásokat a tanácsról, hiszen júliusban jönne ki a jogszabály. Én annyit tanultam a dologból, hogy szükségünk van a megfelelő európai szintű farmakovigilanciára. Nem bízhatunk egy országban, hogy majd egész Európa számára példát mutasson. Párbeszédet kell folytatnunk a kormányzatokkal és a tagállamokkal és az Európai Gyógyszerügyi Ügynökséggel. Köszönöm szépen Linda meg Even, és szeretnék vendégeket üdvözölni a körünkben, akik hátul ülnek az ablak mellett. 37 iskolás, a Göste Balzac gimnáziumból, akik Elizabeth Morin kolléga meghívására érkeztek ide a Környezetvédelmi Szakbizottságba. Izgalmas vitát kívánok önöknek, amit most itt nyomon követhetnek a teremben, akkor áttérünk az árnyék előadóknak a hozzászólására először is. Pilar Ayuso kollégának adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is eh, szeretném elmondani, hogy én nagyon eh, örülök annak, hogy ismételten Mekeven asszonyjal dolgozhatok együtt, csak úgy, mint a többi árnyék jelentéstevővel, mert már korábban az első rendelet módosításon is együtt dolgoztunk, és gratulálok Megkeven asszonynak a tájékoztatójához. Itt valóban arról van szó, hogy egy minimális mértékben kellene egy jogszabályt megváltoztatni, ami ráadásul még nem is lépett hatályba. Éppen ezen ok miatt teljes mértékben egyetértek Megkeven asszonynal, meg kellene próbálni felgyorsítani az eljárást oly módon, hogy amikor hatályba lép majd 2012. júliusában, akkor már megfelelően módosított legyen ez a rendelet. Ahogy látják, ezek a módosítások szükségesek, az, annak következtében, ami történt. Látok, hogy vannak hiányosságok, a hiányosságokat ki kell küszöbölni. Teljes mértékben egyetértek azzal, amit a bizottság előterjesztett. Szerintem nagyon gyorsan megállapodásra juthatnánk. Nem lenne szabad, hogy itt különösebb gondok merüljenek fel mert valójában nagyon apró módosításokról van szó, és ennek a jogszabálynak most kell majd hatályba lépnie megreformált formában. Egyetlen egy kérdést szeretnék feltenni a, bizo- a bizottságnak két konkrét dologra vonatkozóan. Először is a 123-as cikkben, az irányelv cikkében, ott azt mondjuk, hogy a forgalmazási engedély tulajdonosnak azonnal kell értesítenek valamennyi tagállamot, hogyha bármilyen módon módosítják az anyagot, amiben módosítást vagy az engedély módosítását vonja maga után. Nem tudom, hogy ez valóban szükséges szükséges-e? Feltétlenül mindenkit kell értesíteni, vagy pedig csak a tagáll- azon tagállamokat, ahol forgalmazzák, illetve módosították a gyógyszer összetételét. Tehát azt javasolnám, hogy ne az összes tagállamot értesítsék, mert ez a kérdés eh, utána aztán a eh, farmakovigilancia kockázataival foglalkozó bizottságnak is eh, foglalkoznia kell, és a kockázatokról kell értesíteni mindenkit. Azt hiszem, hogy amit itt javasolnak, túlzott administratív terhet jelent a tagállamoknak, és bürokráciát hoz, és nem biztos, hogy feltétlenül szükséges. Ha valakinek van egy gyógyszere egy országban, ahol nem engedélyezett a gyógyszer, akkor minek kell első körben azonnal értesíteni? És van egy másik kétség is. Amikor a sürgősségi eljárás beindításáról van szó a 107-es cikkben, az e-pontban, akkor azt mondják, hogy itt meg kell vizsgálni, hogy hogyan néz ki a gyógyszernek az adagolására, és itt egy automatikus sürgősségi eljárást kell elindítani. Itt azt mondják, hogy 60 napja van az ügynökségnek, hogy az értékelését elkészítse. Nem tudom, hogy ez miért sürgősségi eljárás, és miért nem egy önkéntes eljárás. Lehet ez jó vagy rossz, én csak tudni szeretném, hogy miért van itt egy ilyen javaslat, és miért ezt a megoldást választották. A többiekkel egyetértek a javaslattal és azzal, amit McKeven asszony mondott. Köszönöm szépen, most Péter Líze, utána Andrea Szanóni. Péter Líze tehát. Igen, köszönöm szépen. Szeretném mindazt támogatni, amit Linda Evan és Pilar Ayuso már elmondtak, és úgy gondolom, hogy módosító indítványt a bizottság javaslattal kapcsolatban nem is kívánok benyújtani, egyszerűen csak azért, hogy felgyorsuljon a munka. Két kérésem lenne ugyanakkor az előadóhoz, illetőleg az Európai Bizottsághoz, a farmakovigilanciának a minősége nem csak ezekkel a jogalkotási javaslatokkal függ össze, vagy függ azoktól, ezt nem szabad pótolagos ötletekkel még nehezítenünk, hanem más jogszabályalkotási folyamatok keretében is foglalkoznunk kell az gyógyszereknek a biztonságával, illetőleg a nyomonkövetés minőségének javításával. Először is az eredeti bizottsági javaslatban, ami a farmakovigilanciát érintette, azt irányozták elő, hogy egy gyógyszer ismertetőt hoznak létre, aztán ez eltűnt eh, ebből a javaslatból, nem fogadtunk el olyan módosító indítványt itt a szakbizottságban, ami eh, ezt irányozta elő, ez a tanácsnak volt a követelése. Itt intenzív viták folytak ezzel kapcsolatban, és ott arra jutottunk, hogy ezt a javaslatot benne kell hagyni a bizottsági tervezetben, és aztán Christopher Fjellnernek a paciensek tájékoztatásával kapcsolatos jelentési kapcsán is szóba került ez, és én helyesnek tartottam. Azt, hogy a legfontosabb hatásokat, mellékhatásokat belerakják egy ilyen rövidített tájékoztatóba, és ne kelljen a teljes beteg tájékoztatót átolvasni a gyógyszer felhasználónak. Most én nem akarom ezt újra belevinni a javaslatba, de szeretném, hogyha mindenki ben tudatosodna az, hogy a parlament nem volt ellene ennek a rövidített betegtájékoztatónak, a tanács volt az, és mi támogattuk ezt a, itt a bizottságban. Jó lenne, hogyha a bizottság is foglalkozna a továbbiakban is ezzel a kérdéssel, és végig kellene gondolnunk, hogy mit kell tennünk, hiszen a pácienseknek, a gyógyszerfelhasználóknak segít ez a tájékozódásban, és nem kell a teljes beteg tájékoztatót, ami a gyógyszerdobozban található, végigolvasniuk. A másik dolog, amit szintén már kezelnünk kell egy másik jogszabályalkotási folyamatban, ez a klinikai vizsgálatoknak a kérdése. A farmakovigilanciának egy fontos példája volt, a Viox gyógyszernek a kérdése. Ezt nagyon nehezen vonták ki a forgalomból. Jól lehet a keringési rendszerben súlyos mellékhatásokkal járt. Nagyon komoly tekintés orvosoktól származó információk szerint ezek a mellékhatások már a forgalomba hozateli engedély kiadásakor ismertek voltak. Jó lenne tehát, hogyha a farmakovigilancia rendszerén belül az ilyen eseteket a jövőben elkerülnénk, és segítene az is, hogyha minden klinikai vizsgálatot nyilvántartásba vetetnénk. Ugyanis lehetséges az, hogy bizonyos klinikai vizsgálati eredményeket nem hoznak nyilvánosságra, mert hogy azok negatívak, és akkor újra-újra ilyen helyzetbe kerülünk, és azt látjuk, hogy a gyógyszerek nyomon követése nem működik megfelelően. Tehát jó lenne, ha a bizottság a klinikai vizsgálatokkal kapcsolatban egy ilyen követelést belevenne a javaslatába, és a harmadik országokban lefolytatott klinikai vizsgálatokkal kapcsolatban, amelyekre tudunk, hogy sor kerül, azokkal kapcsolatban lépne, és hogyha ezeknek az eredménye negatív, akkor ezeket nem szabad eltitkolni. Ezt a két pontot, ezt a két kérést kérem vegyék figyelembe, de alapvetően a Linda McEwan jelentésével kapcsolatos folyamatot nem akarom ezzel lassítani, csak azt szeretném kérni, kérni, hogy az Európai Bizottság foglaljon állást, hogy hajlandó-e a másik két jogalkotási folyamatban is foglalkozni ezzel a kérdéssel. Elnök, köszönöm. Péter Lize, most Andrea Sanoni, utána François Grostet. Grazie, Presidente. Interver... Köszönöm szépen, elnök úr. az ALDE frakció nevében, Baráró kolléga nevében fogok hozzászólni. Ő ma nem tud jelen lenni. Az ALDE frakció támogatni tudja azt, hogy ezzel a jogalkotási kérdéssel foglalkozzunk, és az előadónak az álláspontját is teljes mértékben támogatni tudja. Stresszteszre került sor az Európai Bizottság által, és itt bizonyos hiányosságokat, kibúvókat találtak a 2010-es jogalkotásban. Ezeket a kibúvókat meg kell szüntetni, annak érdekében egy optimális jogalkotási keret segítse a farmakovigilanciát a kibuvók következményei nyomán vannak kockázatok a páciensek biztonságát, egészségét illetően, éppen ezért feltétlenül szükséges a lehető leggyorsabban ezeknek a aktualizált jogszabályoknak az elfogadása lehetőség szerint már a 2010-es javaslatot, tehát ki kell egészíteni az új javaslatokkal, és már 2012-ben hatályba kellene léptetni az új szabályokat. A mediator ügyet illetően pedig számtalan igazságügyi intézkedésre kerül sor Franciaországban. Természetesen meg kell várnunk, hogy ezek a vizsgálatok, ezek milyen eredménnyel végződnek, és arra kell összpontosítanunk, hogy mit tudunk európai szinten tenni a farmakovigilancia érdekében. Azt követeljük, hogy az Európai Bizottság megfelelő javaslatokkal, módosító indítványokkal álljon elő, illetőleg a mi módosító indítványainkat fogadja el. Az ALDE frakció üdvözli a most bemutatásra került 107-es cikke szerinti sürgősségi eljárást. Fontos, hogy itt az átláthatóságnak, amit a 132-es cikke irányoz elő, eleget tegyenek. Az Európai Bizottság azt is javasolta, hogy ha valamely vállalat úgy dönt, hogy egy bizonyos gyógyszert biztonsági okokból már nem hoz forgalomba, akkor automatikusan induljon sürgősségi eljárás. Elnök, köszönöm szépen. Most pedig François Grostet, utána Christel Schaldemose. Köszönöm szépen, elnök úr. Tehát ez a mediátor ügy, ami Franciaországban robbant ki, valóban eh, most a igazságszolgáltatás kezén van ez az ügy, még nincsenek meg a végkövetkeztetések. Biztos, hogy egy nagyon fontos bírósági tárgyalás lesz ennek a mediátor ügynek a kapcsán a stressztesztek, amiket végezett az Európai Bizottság, kimutatta azt, hogy hiányosságok vannak. Három fő hiányosság. Egyrészt az európai koordináció hiánya, ez teljesen igaz. Egy tagállam felfüggeszti, kivonja, vagy nem engedélyezi újra a forgalmazási engedélyt az, és nem e, ítéli meg úgy, hogy sürgősségi eljárás e, szükséges, akkor nincsen semmiféle biztonsági vizsgálat az uniós szinten. Éppen ezért tűnik nagyon fontosnak, hogy ezt a e, jelzőrendszert automatikussá kell tenni európai szinten. Ez egy kis finomítás ahhoz kap, képest, amit a néppárti kollégánk javasolt. Szerintem nagyon fontos, hogy valódi koherencia legyen a között, ami egy tagállamban és a többi tagállamában történik az uniónak. Még akkor is, hogyha egy kicsit nehezebb lesz az adminisztráció, de mégiscsak nagyon fontos, hogy az információ átadásra kerüljön az egész unió területén. A második hiányosság pedig az engedélyek birtokosainak a joga, hogy miért vonnak ki valamit a piacról, ahogy McKeven azt is említette. Tehát ennek a módosításával, tehát meg kell indokolni, ez szerintem a feltétlenül szükséges, hogy átláthatóbb legyen a dolog. A harmadik hiányosság, az pedig, hogy az engedélyezés utáni értékelések nincsenek. Van egy gyógyszerlista, amelyek további fiz- ellenőrzésre szorulnak a 23-as cikk értelmében, és vannak gyógyszerek, amiket engedélyezés után is folyamatosan figyelemmel kell kísérni. Ezt a listát, ezt közzé kell tenni, hogy a fogyasztók tudják, hogy a gyógyszer egy különleges listán szerepel. Hogy Mekeven asszony is mondta, szerintem meg tudjuk egymást győzni és konszenzusra tudunk jutni, gyorsan kell lépni, itt nagyon szorosak a határidők. Az is fontos, hogy átláthatóság legyen, és nagyobb legyen a hatékonyság abban az esetben, hogyha valamilyen biztonsági kérdés merül fel egy gyógyszerrel kapcsolatban. Akkor a gyógyszerek eh, azon listáját eh, közreadni, amelyek eh, engedélyezés után is külön figyelmet igényelnek, és megfelelően kell kiválasztani azon gyógyszereket, amelyekre különösen oda kell figyelni, és el kell kerülni, hogy gyanú vetődjön fel a paciensekben, a mediátor után azt láttuk, hogy a Franciaországban az embereknek nincsen egyszerűen bizalmuk a gyógyszerek iránt, és ez egy katasztrófa mert az egészség javítása, az egészségügyi szolgáltatáshoz való hozzájutás, ez a bizalomra épül, többek között a gyógyszer iránti bizalomra. Tehát ezért célszerűbb lenne egy eseti értékelést alkalmazni, mint egy nagyon hosszú listát, ami esetleg problémákhoz vezet. A hiányosságokon túl, amiket a stresszteszt mutatott ki, azt is mondtam, hogy a az engedélyek nélkül használt gyógyszerekkel is foglalkozni kell, mert ugye a mediátornál ez volt, tehát tehát más ö, terápiás célú ö, gyógyszerek is vannak, és ezt a ö, ö, további kockázatokat vet fel, klinikai kockázatokat, és nagyon fontos lenne megbízni az Európai Gyógyszerügyi Hivatalt, hogy ö, együtt a nemzeti hatóságokkal dolgozzanak ki olyan irányelveket, hogy az, engedélyezés, az engedélyezésben szereplő területen kívül hogyan használható fel egy dolgozat, illetve ne használják túlzottan, de ugyanakkor mégis legyen bizonyos lehetőség, hogy a terápiás hiányosságokat, illetve az igényeket ki tudják elégíteni az egyes páciensek egyéni szükségleteinek megfelelően. Felvetődött benne ez a, ez a kérdés, hogy európai engedélyezés, nemzeti engedélyezés, és hogyha végül is minden gyógyszerre egyetlen egy európai engedélyezés lenne, már akkor nagyon sok nehézséget meg tudnánk oldani. De tudom, hogy itt egy olyan kérdést feszegetek, amit ma nem fogunk megoldani, de hát majd talán néhány éven belül. Köszönöm. Köszönöm, Grosztet asszony. Krisztel Sáldemóza a következő, utána pedig Híbner asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon sok jó dolgot hallottunk már, tehát egészen rövid lehetek. Szeretném Linda McEvent támogatni. Általános javaslataiban szerintem nagyon jó javaslatokat tett. De főleg azt a tényt támogatom, hogy szükségünk van a fekete háromszögre bizonyos gyógyszerek esetében, hiszen szenzibilizálni kell a pacienseket és az orvosokat is bizonyos kockázatokra, bizonyos mellékhatásokra, hiszen ezek a mellékhatások befolyásolhatják a paciensek biztonságát és egészségét. Úgy gondolom, hogy nagyon jó eredményeket érhetünk el, hiszen nagyon sok dologban meg tudtunk itt állapodni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Az utolsó felszólaló Hibner asszony. Köszönöm szépen. A mai e, témánk a e, gyógyszereknek a, és a gyógyszerkészítményeknek a e, felülvizsgálata. Ez kizárólag nem szabad, hogy egy gyógyszer árcson. És nagyon fontos ezért, hogy a, azt is figyelembe vegyük, hogy mennyi az alkalmazási idő, és mennyi a szervezet reagálási ideje az adott gyógyszerre. Egyes országokban a marketing már azt megelőzően elkezdődik, hogy még tudnánk, hogy milyen hatása van egy-egy gyógyszernek, és ezért vitatkozunk ma erről a problémáról. Ez nem csak a pácienseknek fontos, hanem az orvosoknak is. Az orvos felír egy bizonyos gyógyszert, és egy bizonyos kedvező hatást vár ettől a gyógyszertől, nem pedig komplikációkat a betege számára. Vagy egy másik szakértőhöz, szakorvoshoz küldi el a beteget, hogy kezelje azt a betegséget, ami egy mellékhatása tulajdonképpen egy gyógyszernek. Éppen ezért az információt nagyon gyorsan, korai szakaszban meg kell adni, és nem csak azon országoknak, ahol a forgalomban van az adott piac. Lehet, hogy egy ország fontolgatja, hogy az adott gyógyszert forgalomba hozza-e, és nem ismeri a mellékhatásokat, vagy éppen a kivonási folyamat van, indult el. Ezért nagyon fontos a sürgős tájékoztatás. Úgy gondolom, hogy az ügynökségnek az valamennyi információt be kell gyűjteniük a mellékhatásokról az orvosoktól. Az orvosok foglalkoznak a páciensekkel, és ők látják igazán a konkrét helyzetet, és ők azok, akik leginkább látják, hogy adott esetben rossz vagy nem megfelelő hatása volt egy gyógyszernek, és fontos, hogy ez az információ eljusson az ügynökséghez, aki, amely azután elvégezheti a megfelelő ellenőrzéseket, utána viszont visszacsatolásként egyébként tájékoztatni kell az orvosokat és a pacienseket. Ahogy Linda McKeven javasolta, egy megfelelő jelzőrendszer kell, de úgy, hogy ez ne váltson ki pánikot a paciensek között. Egyes esetekben az orvosoknak dönteniük kell a beteg élete megmentése érdekében, és olyan gyógyszert is fel kell írni, ami nem feltétlenül ideális az adott betegnek, és bizonyos mértékben esetleg kifejezetten káros a betegnek egy másik szervére, mint amit kezelni kell. De azonban ezt a korai jelzőrendszert mielőbb ki kell alakítani, mert minden nap további paciensek halálát okozhatja ez a probléma. Nem bíznám a paciensekre, hogy ők döntsék el, hogy egy adott gyógyszert bevesznek-e vagy sem, mert a páciensnek nincs meg ehhez szükséges szaktudása. Ezzel együtt együtt kell dolgoznunk az ellenőrző hatóságokkal, az orvosi szakértőkkel, és őnekik kell az információt megadniuk. Köszönöm szépen, most pedig az Európai Bizottságnak adom meg a szót. Patricia Unkó érkezett hozzánk. Thank you, Mr. Chairman. So, Köszönöm szépen, elnök úr! Nem szeretnék a részletekbe belemenni, és azon okokba, hogy a bizottság miért ezt a javaslatot tette, mert látom, hogy mindenki számára világosak az okok. Egy problémával találkoztunk, elvégeztünk egy stressztesztet, és most a kiskapukat, a hiányosságokat szeretnénk kiküszöbölni nagyon világosan kitűntek a hiányosságok a különböző hozzászólásokból. Nekem úgy tűnik, hogy két dologra kell kitérnem, ahol a bizottság további magyarázatokkal szolgálhat, hogy mi indokolta a javaslatot a jelenlegi formájában. Ezek arra vonatkoznak, hogy értesítinek el az valamennyi tagállamot arról, hogyha nem akarja egy cég a, ö, megújítani az engedélyét, vagy ki akarja vonni a terméket a piacról. A másik dolog pedig az volt, hogy miért kell automatikusan ö, közösségi eljárást elindítani olyankor, hogyha valamilyen új ellenjavallat van, vagy pedig valamilyen módon a javallatot korlátozzák, módosítják. Miért módosít, értesítsük az összes tagállamot? Ezen nagyon elgondolkodtunk, és az volt a végkövetkezés, hogy ilyen esetekben fontos, hogy valamennyi tagállam biztos lehessen abba, és tudja, még akkor is, hogyha az ő piacukon nincsen forgalomban az a termék. Lehet, hogy egy hasonló termékük ugyanaz, olyan aktív hatóanyaggal van forgalomban, ezért fontos, hogy tudják, tudják ezt, és ne legyen egy újabb kiskapu, hogy egy kis információ visszatartás történjen, ami előfordul, hogy inkább lemenjen ki olyan információs, ami nem feltétlenül szükséges. Szerintünk a kiskapuk becsukásának az a lehetősége, és nem lenne jó, hogyha néhány hónap vagy év után megint azt látnánk, hogy van egy újabb kiskapu. Tehát ez az információ álljon mindenkinek rendelkezésre. A tagállamot, hogyha nem érdekli, akkor az ő dolga, hogy eldönts, hogy ezzel mit kezd. De nagyon sok olyan termék van, ugyanahoz a termékcsaládhoz tartozó termék lehet forgalomban, nagyon hasonló hatóanyagú termékek lehetnek, és ezért úgy gondoltuk, hogy mindenkit megfelelően tájékoztatni kell, még akkor is, hogyha közvetlenül az adott gyógyszer által nem érintettek. Ami azt illeti, hogy miért induljon el egy automatikus eljárás, hogyha például új ellenjavallat van, vagy a javallatot módosítják, korlátozzák. Biztonsági szempontból ez nagyon fontos lehet, ennek nagyon fontos hatásai lehetnek. Ezért megint úgy gondoltuk, hogy ne legyen újabb kiskapu, ezért inkább induljon el ez a biztonsági alapú eljárás, és ezt Európai Unió szinten el kell végezni, hogy mindenki ugyanazt tudja a termékekről. Ez az a két pont, amit beazonosítottam, és ami mi részünkről választ igényel. Ezen túl feljegyeztem a, az észrevételeket, illetve hogy támogatják a bizottság javaslatát. Köszönöm. Köszönöm szépen, Unko asszony. Mielőtt lezárnánk a vitát, megadom az előadónak Len, Linda McEvennek a szót. Krisztel Sádemózénak és Kádmba kollégának pedig azt mondanám el, hogy ismételten van Dán tolmácsolás. Tehát Linda McEwen a kap szót, talán tisztázunk kellene azt előzetesen, és ezt Linda talán meg tudod mondani, ami ezt a bizottsági szavazást illeti, hogy május 8 vagy május 30-a lenne el jobb? Tehát gyorsabban vagy kevésbé gyorsabban tudjuk le a dolgot? Igen, itt a kollégákat hallgatva elmondanám, hogy jövő héten lesz még egy árnyék adó megbeszélés, tehát jövő héten meg egyezhetünk a bizottsági javaslatában. Tehát igazából csak biztosítani szerettem volna, hogy ez azt jelenti, hogy hogyha nem biztonsági okokból vonta vissza a gyógyszert, hanem azt mondta, hogy kereskedelmi okokból, akkor ez így nem volt igaz. És igazából nagyon erősek a jogászok az ilyen jellegű vitákban. Tehát nem szeretném, hogy valamit mondanak a cég részéről, viszont mindenki tudja a világban, hogy ez nem igaz. Tehát mindenképpen szeretném még a megfogalmazást átolvasni, de igazából lényegi változás nem szorgalmaznék. Még húsvét előtt előterjeszthetjük a jelentésünket, és akkor utána lesz idő a fordításokra. Tehát minél hamarabb elkezdjük a párbeszédet a tanácssal, annál jobb. Azt tudom, hogy a tanácsnak vannak agályai. Elképzelhető, hogy nem lesz olyan gyors a tárgyalás, mint ahogy gondoltam, hiszen itt a fekete háromszög esetében mindenképpen további megfigyelésekre van szükség. Ayuso asszony kijelentésére áttérve, tehát miért nem csak azok az országok érintettek, ahol a gyógyszer a piacon van, miért legyen az összes ország érintett az Európai Unióban? Elképzelhető, hogy a cég egy országban piacra viszi a gyógyszert, és utána visszavonhatja, elmegy máshova, tehát azt szeretnénk, hogy sokkal kevesebb adminisztrációs teher legyen, mindenki kapja meg a megfelelő információkat de ebből még nyilván nagy vita lesz a tanácssal. Sürgőségi eljárás, a bizottság itt biztonsági feltételekről beszél. Igen, gyógyszereket vissza lehet vonni, ki lehet vonni a piacról kereskedmi okok miatt, de a sürgőségi eset eh, biztonsági agályokkal függjön össze. Ez így sokkal hasznosabb lehetne. Tehát, mint a mediátor esetében, ahogy mondtam, vannak formális viták, de szerintem valamilyen konkrét kötelezettséget is be kell vonnunk. Hát igen, itt a fekete doboz, amit Péter Líze mondott, nem tudom, hogy mi történik. Beszéltünk erről. Én is támogatom ezt a fekete dobozt. Nagyon sok véleményt kaptunk különféle betegszervezetektől, és ami valakinek fontos, az más valakinek nem biztos, hogy fontos de lehet, hogy a bizottságra majd reagál, ha nem is ma, de előbb-utóbb. Hát fontos a beteginformációs lap. Péter, szerintem nézzük meg eh, a gyógyszerhez adott javallatokat, hogy mi van ezen, és ezt közösen átolvashatjuk a bizottsággal. A klinikai tesztek tekintetében Péter sokkal jobban kiismeri magát, mint én. Tehát itt most a fekete háromszög ügye, igazából ne ijesszük el a betegeket a gyógyszerektől, de a, az emberek bizalma csökken. Itt van ez az eset, akkor itt van az implantátumok esete. Az is egy francia eset volt itt a mellimplantátumokkal, ezzel a kérdéssel tegnap foglalkozunk. Aztán ott vannak a csípőprotézisek. Pillanatnyilag Európában csökken a bizalom hogyha szeretnénk a bizalmat visszaállítani, helyreállítani, akkor lépnünk kell. Támogatjuk a bizottság javaslatát a parlamentben itt. A bizottság azt javasolja, hogy minden egyes gyógyszert vizsgáljanak meg, és legyen is, legyen egy fekete háromszög addig, amíg a tanulmányokat, a teszteket nem zárták le. A tanács is nagyon nyomult ebben az ügyben, a bizottság elfogadta, mi elfogadtuk, de most úgy gondolom, hogy átgondolhatjuk a dolgot még egyszer. Megnézhetjük a fekete háromszögben levő gyógyszerek számát, de mi azt szeretnénk, hogy az orvosok elmondják a betegeknek, hogy miről van szó. Tehát, hogyha egy beteg egy gyógyszert szed, akkor annak milyen mellékhatásai lehetnek. És hogyha a gyógyszer a fekete háromszögben szerepel, akkor az orvos beszélhet a beteg, elmondhatja a betegnek, hogy miről is van szó. A farmakovigilancia lényeg az, hogy a beteg is részt vegyem a farmakovigilancia folyamatában. ne alakuljon ki olyan helyzet, hogy egy gyógyszercég 8 évig elhalasztja egy tanulmány publikálását, amelyet egy év alatt elvégeztek. Igen, tanulmányok vannak, vannak felelősek, és garantálnunk kell, hogy a tanulmányok időben ismerté válnak. Tehát a bizottsággal még tárgyalnunk kell, tehát amennyiben eh, a labron kívüli használatra is sor kerül, de néhányan azt javasolták, hogy ezt eh, fejezzük be, állítsuk le, de itt eh, a laboron kívüli használatban eltérnek a vélemények, de Franciában, Franciaországban igazából nyomozás folyik a gyógyszer felírásával kapcsolatban mindenképpen meg kell figyelni az eseteket. Tehát az én országomban például a kormány figyeli, hogy milyen gyógyszereket írnak fel, miért írnak fel bizonyos gyógyszereket. Tehát például, hogyha bizonyos cukorbetegek fogyni szeretnének, és bizonyos gyógyszert kapnak, tehát ezt figyelik állami szinten. Elképzelhető, hogy egy másfajta felírási rendszert lehetne bevezetni. Hibner asszony, amiben már megállapodtunk, az az, hogy mindenképpen figyelnünk kell a jelzéseket a farmakovigilanciában. Az Európai Ügynöksége gyűjti a jelzéseket az orvosok részéről. Az orvosok beszámolnak a mellékhatásokról. Nagyon jelentősen megnöveltük a hozzáférhető információk számát. Így sokkal inkább elérjük az embereket az információkkal. Az embereknek szükség van a gyógyszerekre, mi pedig azt szeretnénk, hogy úgy szedjenek az emberek gyógyszereket, hogy tudják, mit szednek, és hogy ne legyenek kiskapuk a betegek egészség érdekében. Köszönöm, Linda, Péter Líze. Egy rövid megjegyzésem lenne csak a bizottsághoz, és tisztázni szeretnék valamit. Az volt a helyzet, hogy a bizottság farmakoviglanciáról szóló jelentésében, azt hiszem 2008-ban volt ez, akkor ez egy, egy faktát akartunk létrehozni. Tehát ez ne legyen egy fekete doboz, egy tény dobozról van szó. Tehát ez a bizottság igazából nem fogadott el egy olyan előterjesztést, hogy létrehozzuk ezt a tény ezt a tény tárat, a gyógyszerekről. Utána a trilógusban döntés született a tanás nyomására. A problémá ról szóltunk már a koordinátorok ülésén is, ez egy első olvasatos megállapodás volt. Azonban senki se viselkedjen úgy, hogy a parlament ezt el akarta utasítani. Tehát nem fogadtuk el a előterjesztés, és a trilógusból pedig kijött egy javaslat, amiben nem volt ténytár. A betegek információja tekintetében a plénumon első olvasatban többséggel eldöntöttük, hogy mégiscsak akarunk egy ilyen tárat a gyógyszerekről. Tehát a parlament nem ellenezte. Szeretném most megkérdezni a bizottságot, hogy a Fjellner jelentésben vagy valahol máshol foglalkozik -e ezzel a javaslattal, vagy módosítót kell benyújtanunk. Tehát Linda jelentését nem szeretném ezzel most leterhelni, de nem mondja senki, hogy a parlament ellene volt. Amikor a parlament szavazott, mindig mellette volt. A második megjegyzésem egy utalás lenne a bizottság részéről. Elgondolkozik-e a bizottság azon, hogy a klinikai teszteket regisztrálják? Szerintem ez segítene nekünk abban, hogy a farmakovigilancia javuljon. Ez nem ebben ehhez a javaslathoz tartozik, ez az egész komplexum része. De szerintem itt egy politikai orientációt mindenképpen bekérnénk a bizottságtól. Köszönöm Péter Líze. François Grosztet, egészen röviden. Köszönöm szépen, elnök úr. Azért én felvetettem egy kérdést, ami nekem nagyon fontosnak tűnik, Először is tudni kell, hogy Franciaországban az egészségügyi miniszter már eldöntötte, hogy milyen módosítások lesznek a francia jogszabályokban farmakovigilancia területen, éppen azért, hogy megszigorítsa ezen rendelkezéseket, a, a én is tagja voltam egyébként ennek a gyógyszertanácsnak, hogy tisztázzuk a kérdéseket. Én ismételten felteszem a bizottságnak a kérdést, hogy az a gyógyszer, hogyha a javallaton kívüli célra használják fel, mert erre nem válaszolt a bizottság. Fontos lenne, hogy az Európai Gyógyszerügynökséget megkérhessük, hogy a nemzeti hatóságokkal együtt útmutatókat dolgozzanak ki arra vonatkozóan, hogy a javallaton kívüli célokra való használata hogyan történjen a gyógyszereknek. És szeretném tudni, hogy a bizottság mit tervez e tekintetben, mert nem tekinthetünk el ettől a ponttól. Köszönöm szépen, akkor megadom újra az Európai Bizottságnak a szót, hogy a felmerült kérdésekre válaszolhasson, illetőleg a kollégák hozzászólására reagáljon. Unko asszony parancsoljon. Thank, thank you. Köszönöm szépen, elnök úr. Ami a fekete doboz kérdését illeti, szeretném elmondani, hogy a javaslat, ami jelenleg az asztalon van, arra irányul, hogy meghatározzon, illetve kiküszöböljön három gyenge pontot, amit a stressztesz kimutatott. És ezeket kellően fontosnak tartjuk ahhoz, hogy egy javaslatot tegyünk le az asztalra, ami most már itt van, és nagyon gyorsan azt követően, hogy a problémát tapasztaltuk. Tehát a problémát azonosítottuk, az a célunk, hogy ezt a problémát kiküszöböljük ami azzal kapcsolatos, hogy az együtt döntési eljárásban hogyan járjunk el, amit mondhatok, az annyi, hogy Tekintettel a betegtájékoztatóra és az együttdöntési eljárásra a bizottságnak egy jelentést kell készítenie arról, hogy mennyire értelmezhetőek, érthetőek a betegtájékoztatók. Egy tanulmányt elindítottunk egy probléma elemzésére, és a végén majd a bizottság képes lesz egy jelentést összeállítani, hogy mi lesz a jelentésnek a végkövetkezése, azt most nem tudom megmondani. De valami már történik, hogyha ezt akarták tudni. A klinikai teszteket kipróbálások tekintetében a bizottság egy javaslaton dolgozik, hogy a klinikai próbáknak az irányelvét átdolgozzuk, és a hatástanulmányt készítjük. Addig is van egy nyilvántartásunk, egy nyilvános nyilvántartás, ahol minden klinikai kipróbálást be kell írni, fel kell tüntetni, és ez egy hozzáférhető nyilvántartás tehát ilyen tekintetben is igyekszünk megfelelni az igényeknek. Ami a javallat tól eltérő használatot illeti, ezt meg kell vizsgálnunk. Mert egyfelől arról beszélünk, termékekre vonatkozó szabályozásról beszélünk, a címkézés, illetve a betegtájékoztató az már ezből egy kicsit kilóg, Bizonyos értelemben ez már az orvosi gyakorlat kérdéskört érinti, és meg kell néznünk, hogy itt hogy lehet az egyensúlyt megtalálni. Tehát azt tudom mondani, hogy meg fogjuk vizsgálni a javaslatot, hogy legyen a javallaton kívüli használatra egy útmutató, de hogy állást foglaljunk, ez még korai lenne. Köszönöm szépen, Ungo asszony. A McEwen jelentést április 25-26-án fogjuk itt megbeszélni, utána kerül el az anyag fordításra, a módosító nyitvánk beadásának határideje április 27-e lesz, és hogyha jól értettem Linda McEvent, akkor az árnyékjelentés tevők és kollégák egyetértésével május 8-án fogunk itt a szakbizottságban szavazni, és júliusban kerül a kérdés a plenáris ülésre. Köszönöm szépen a bizottság válaszait, részvételét, és áttérünk a 20-as napirendi pontra, ahol is vitát, eszmeserét terveztünk a bizottság képviselőivel. A higanyal kapcsolatos globális jogilag kötelező erejű eszközzel foglalkozó kormányközi tárgyalóbizottság tárgyában. Meg is adom rögtön Lankó asszonynak, a bizottság képviselőjének a szót parancsoljon. Uh, Jó reggelt kívánok, elnök úr, köszönöm, hogy megadta a szót a bizottságnak. Szeretném köszönetünket kifejezni azért, hogy lehetőségünk van, és itt elmondani és beszámolni arról, hogy hol tartanak a tárgyalások nemzetközi szinten egy globális egyezményről, hogy a, a higany kezeljük. Ez egy UNEP szinten megy. Az 2009-ben már az UNEP-nek a vezető testület elismerte, hogy a higany egy globális aggodalmat okoz. Több évig blokkolást tapasztaltunk, és nagyon fontos volt, hogy egy globális eszköz jöjjön létre a higany használatával kapcsolatban. A bizottság a 2018-as cikkét vette figyelembe, és az Európai Parlamentet tájékoztatta írásban arról, hogy az korábbi tárgyalások mit eredményeztek. És most első alkalommal kaptunk meghívást egy ilyen véleménycserére a szakbizottságban, és nagyon köszönjük ezt. Szeretném elmagyarázni, hogy tulajdonképpen hol is tartunk-e tárgyalásokban, mi az, amit eddig tettünk, illetve mi az, ami még előttünk áll, milyen feladataink vannak, hogyan tudunk ennek az eszköznek az elfogadása irányába lépni. A 2009-es tanácsi döntésben úgy volt, hogy ezt öt fordulóban fogjuk letárgyalni 2010 és 2013 között ezt követően pedig a nemzetközi közösségnek készen kell lenni arra, hogy ezt a, az anyagot 2013-ban már hatályba léptesse. A tárgyalási fordulókra sor került 2010. júniusától kezdve, az első Stockholmban volt, az utolsó pedig 2013. februárjában lesz. A kettő között pedig a szokásos diplomáciai egyezmények és konferenciák vannak, az aláírásra kerüljön majd ez a megállapodás, és Japánban is lesz egy értekezlet. Miért Japánban? Azért, mert a japán kormány már otthont adott egy tárgyalási fordulónak, és szeretnék, hogyha Minamata egyezmény nevét kapná, mindenmat japán város után neveznék el, ahol a legszörnyűbb higany szennyőzésre került sor, ami az emberi egészséget veszélyeztető helyzet alakult ki több mint 50 évvel ezelőtt. A második tárgyalási forduló, tehát Stockholm utáni, az 2011. februárjában volt Csivában, Japánban, a harmadik Nairobiban, múlt év novemberében, és most készülünk a negyedik fordulóra, ami júniusban lesz, június 27-e és július 2-a között Punta del Este-ben, Uruguayban. Egy nappal hosszabb lesz ez az ülés, mint a többiek voltak és az a terv, hogy valamennyi lényegi kérdés, amiről tárgyalás folyik, itt megvitatásra kerül majd kisebb csoportokban, és nem pedig plenárisban, ahol minden ország jelen van, és utána lesz majd plenáris tárgyalás. Ennek a negyedik fordulónak a célja, hogy megállapodásra jussunk azokban a részekben, amik ennek a megállapodásnak a részét képeznék. De meg kell mondjam, hogy mostanáig csak bizonyos korlátozott számú témát sikerült megoldani. Azt tervezzük, hogy a bonyolultabb, vitatottabb kérdésekben esetében a lehetőségeket leszűkítjük, az opciókat oly módon, hogy konszenzusra tudjunk jutni. Ami az Európai Uniós törekvéseket illeti, ezt 2008-ban a tanácsi konklúziókban került megfogalmazásra, az Unió egy multilaterális egyezményt szeretne a higany teljes életciklusára vonatkozóan. A különböző kérdések, amik eh, tárgyalás alatt állnak, a különböző csoportokba kerülnek megvitatásra, és ezek a munkacsoportok úgynevezett kontaktgrupok lesznek, higany kereskedelem és ellátás, higany termékek, feldolgozatlan termékek, kisipari mint például, használat, például aranybányászat, higany kibocsátás, higany hulladék, fertőzött területek, pénzügyi források, technikai megoldások. Ezek lesznek azok a különböző fejezetek, ami ebben az egyezményben majd lesz. Egyes kérdésekkel kapcsolatban már a korábbi tárgyalási fordulókban sikerült előrelépni. Ilyen például a hulladék kérdése, és ilyen az aranybányászatban való felhasználása a higanynak. De más kérdések még egyáltalán nem kerültek megvitatásra, mint például a kereskedelem vagy az ellátás kérdései. Egy döntő fontosságú kérdés, amit mindenképpen meg kell vitatni, az kétségtelenül a pénzügyi támogatás kérdése. Egyértelmű, hogy bármilyen megoldást is találunk erre e a szerződésre vagy egyezményre, mindenképpen kell, hogy legyen egy olyan pénzügyi megoldás, ami más kormányközi állam, egyezményekben is már alkalmaztunk, tehát itt koherenciára van szükség. Egy további kérdés, ami ugyancsak nagyon fontos az Európai Unió számára, mert jelentős világméretű higany szennyezés van, ez a higanynak a légtérbe való kikerülése. Jelenleg, ami vita előtt áll, ez egy szabályozási megközelítés, a lehető legjobb technikákat kellene felhasználni. Az Európai Unió igyekszik keresztül vinni, hogy a lehető legjobb technológia felhasználása legyen kötelező az egyezmény szövege értelmében. Tudjuk, hogy ez a megközelítés valószínűleg nagyon vitott lesz eh, más partnerek részéről, de megpróbáljuk meggyőzni ezen partnereket, hogy a lehető legjobb technológia alapú megközelítés igenis működhet a higany esetében, és ennek nagyon sok előnye van a rugalmasság tekintetében. Más kérdésekkel kapcsolatban eléggé általánosak voltak eddig a tárgyalások, és a részletek még csak ezután jönnek. Azt várjuk a negyedik tárgyalási fordulótól, hogy egy jelentős tárgyalási fázist fogunk megkezdeni. Ezt a tárgyalási fordulót előkészítve most egy úgynevezett ülésközi munkával folytattunk, erre már voltak korábban is tervek, Hamarosan lesz egy szakértői tanácskozása a pénzügyi mechanizmusokra, ez Budapesten lesz, április 11-től kezdve, és utána pedig az UNEP, az ENSZ fejlesztési programja keretében lesz egy tanácskozás, mielőtt az új szövegtervezetet közreadnák az UNEP weboldalán. Ez valószínűleg április vége felé lesz az a szöveg, ami az alapja lesz a következő tárgyalási fordulónak. Ezen túl a nemzetközi ülésközi munkán, ami Budapesten lesz, vannak egyéb tevékenységek is, amelyek előkészítik a hivatalos tárgyalási fordulót, ami majd júniusban lesz. Egy másik fontos ilyen tevékenység, ez a termékek és a termékek és az eljárások kérdése, ez Tokióban lesz április vége felé. Itt az Európai Unió más fontos országcsoporttal fog részt venni, és megpróbáljuk erősíteni a más partnerekkel a cseréket annak érdekében, hogy egy közös felfogást tudjunk kialakítani a higany termékekre, illetve egyes folyamatokra vonatkozóan. Ami a belső felkészülését illeti az Európai Uniónak, ez folyamatban van a tanácsi munkacsoporttal együtt a nemzetközi környezetvédelmi kérdésekben. Két ülés van el, ami június közepéig lesz, és ezek mind a higanyjal foglalkoznak, és figyelembe veszik a januári, illetve februári tárgyalások eredményeit. Ezek a szokásos ülések, és itt lesznek specifikus szakértői ülések is a hónap végén, jövő héten, Brüsszelben 27-én, 28-án, és Kopenhágában májusban. Ezek az ülések meg fogják könnyíteni azt, hogy az Unió Uruguayba egy jól felkészült, kidolgozott állásponttal érkezzen, ugyanúgy, hogy ez a múltban is volt. Ezen túl szeretnénk erősíteni a cseréket más partnerekkel, úgy, hogy az európai álláspont jól ismert legyen a tárgyalások során, és minden tőlünk telhetőt elkészítünk azért, hogy befolyásoljuk a más fontos tárgyalófelek álláspontját. Itt tartunk jelenleg, tájékoztatni fogjuk önöket a következő tárgyalási forduló után is írásban, én állok rendelkezésre a kollégákkal együtt, hogy megválaszoljam a kérdéseiket, hogyha vannak. Még egyszer köszönöm, hogy lehetőséget adtak, hogy itt elmagyarázzuk, hogy mi, hogyan is állnak ezek a tanácskozások. Köszönöm szépen, Blanko asszony. Most akkor Anne Rosbach kapszót. Köszönöm, elnök úr. Engem olyan polgárok választottak meg, akiknek joga van tudniuk, hogy milyen anyagok veszélyesek, és hogy hol vannak ezek. Sajnos váratlanul minden nap találkozunk a higanyja bizonyos termékekben, például a tonhalban, a lazacban. A kérdésem pedig az emberek életével kapcsolatos. Hogyan tudjuk a gyakorlatban a higanynak való kitettséget csökkentenünk a természetben, a flórában, faunában és az emberek életében, nem csak Európában, de Kínában és Indiában is jelen van ez, és ők nem csatlakoztak a megállapodáshoz. Szeretném még a természetbe történő higany szivárgást is tematizálni. Lehet, hogy buta vagyok, de Szeretném megtudni, hogy van-e Európában egyáltalán higany bánya, és hogyha igen, ha ha bányásznak higanyt Európában, akkor hogy védjük a dolgozókat? Az utolsó kérdésem pedig, nincsenek olyan anyagok, amelyekkel helyettesíteni lehet a higanyt, nem csak Európában, hanem bárhol a világon. Köszönöm szépen, Anna Rosbach. Most François Grosztet, utána Richard Zéber. Köszönöm szépen, elnök úr. Nos, Valóban több olyan ország van, Kína és India, amelyek ellene vannak minden korlátozó rendelkezésnek, amik a szennyezésre vonatkoznak és úgy tűnik hogy számunkra, hogy eléggé befagyott ez a vita, a tárgyalás például a pénzügyi mechanizmusok esetében, és még nagyon távol vagyunk attól, hogy itt megállapodás szülessen. De több kérdés vetődik fel. Azért mégiscsak továbbra is engedélyezni kell kivételes esetekben bizonyos termékeknél a higany használatát, vagy bizonyos folyamatokhoz. Hogyan lehet meghatározni ilyenkor a korlátokat, hogy hogyan kell korlátozni ezeket a kivételes felhasználásokat? Továbbá a higany kiiktatása nagyon nehéz nem lehet megsemmisíteni, le lehet rakni, tehát ez mindenképpen problémákat jelent, nagyon komplex raktározási kérdéseket és raktározási költségeket is jelent. És e tekintetben mi az álláspontunk, hogy egyes régiók, például kis szigetek exportálnak, vagy oda lehet-e tárolásra elhelyezni higanyt, illetve szabad-e ilyen terheket vállalni. És még elmondanám, hogy vannak olyan államok, amelyek valódi együttműködéssel komoly korlátozásokat vezettek be, például Franciaország és Brazília amelyek fellépnek, a, a, mert az Amazon vidéken nagyon sok higany kerül ki a levegőbe. Ez Bra, Brazíliában, Francia, Guajánában is vannak korlátozások. Tudjuk, hogy van fertőzés, és a szennyezés nem ismeri a határokat. Elképzelhető-e az, hogy hasonló együttműködés másút is lesz, mint, olyan, mint ami Franciaország és Brazília esetében van? Köszönöm szépen, Richard Zéber. Köszönöm szépen, elnök úr. A bizottságtól nagyon érdekes beszámolót hallhatunk, de, ahogy már elhangzott, nagyon kevés volt az érdemi tartalom benne, és nem látjuk, hogy konkrétan mit akarunk elérni, a, mi a mennyiséget illeti, ugye ez a központi probléma korábban ezzel a veszélyes anyaggal, a higennyal, ugye azt mondtuk, hogy csökkenteni kell a mennyiséget, és a bizottságnak a becslésére lenne szükségünk, számadatokra, hogy a különböző stratégiák milyen eredménye, hatással járnának. Talán a bizottság elmondhatná, hogy jelenleg mennyi higany van a piacon, évente mennyit használnak Európában, mi a világ a helyzet, világszerte a helyzet, és hogyha bekövetkeznek az elvárt következmények, hatások, akkor milyen lesz a helyzet, és nagyon örülnék, hogyha azt is megosztanák velünk, hogy hosszú távon mit tudnánk tenni annak érdekében, hogy ezt a veszélyes vegyi elemet a gyártásból, különösen az energiatermelésből kivonjuk. És egy konkrét kérdés is lenne, hogy hogyan tudjuk támogatni a kutatást annak érdekében, hogy megfelelő szűrőberendezéseket dolgozzanak ki azokra az iparágakra, ahol elkerülhetetlen a higany használata, de mégiscsak védeni szeretnénk a természetet úgy gondolom, hogy például pont a bányászatban nagyon is elterjedt a higanak az alkalmazása, éppen ezért a szociális és környezetvédelmi költségek, károk, amik ehhez, amikhez vezet a higany alkalmazása, azok rendkívül magasak, sokkal magasabbak, mint hogyha a higanynak a felhasználásánál már rögtön gondoskodnánk arról, hogy ne jusson ki a környezetbe, vagy ne jusson az emberi szervezetbe, és erre kellene technológiák. Elnök, köszönöm szépen, most pedig Pavel Pok kapszót. Děkuji, pane předsedo. Moje otázka bude velmi stručná. Köszönöm, elnök úr. Egy rövid kérdésem lenne csupán a bizottsághoz. A bizottság meddig akarja tűrni, hogy amalgámot használjanak a fogászatban. Köszönöm szépen Pavel Pocnak, és most pedig Kulkovics Otszon. Hála lépa, gospod predsednik. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr. Tekintettel arra, hogy 2050-ig még számolunk a szénnel, mint energiaforrással. És az egyetlen olyan energiaforrás, ami még rendelkezésre áll Európában, és ezáltal nem tesz minket mástól függővé, éppen ezért különleges figyelmet kell fordítani a bizottságnak is erre a területre. A szén alapú energiatermelés, a szénerőművek azok, ahol a szén felhasználására sor kerül, és következésképp eh, higany kibocsátás éri a természetet. Tehát ezeken a területeken a kutatásba, az innovációba kell pénzt fektetni, és kísérleti projekteket kell indítani a higany felhasználás csökkentésére. Én ismerek konkrét példákat arra, ahol már évek óta erre törekszerek, de sajnálatos módon nem jártak olyan eredménnyel, amelyek helyben alkalmazhatóak. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Most pedig a bizottság képviselőnek adom meg a szót, hogy a feltett kérdésekre válaszoljanak. Parancsoljon. Thank you. Köszönöm szépen. Köszönöm ezeket a nagyon érdekes kérdéseket. A halban található higanyjal kezelém sajnos ez a múlt öröksége. A jövőben ez egyre kevesebb lesz, azonban pillanatnyilag garantálnunk kell, hogy ellenőrizzük a higany felhasználását, és nagyon világos szabályokat hozunk létre abban a tekintetben, hogy mit lehet tenni és mit nem lehet tenni. Egy nagyon fontos része a munkánknak, ettől függetlenül, tehát a nemzetközi vitától függetlenül természetesen az, hogy megfelelő helyettesítő anyagokat találjunk a higanyra. Természetesen aktívak vagyunk, és megpróbáljuk a higany felhasználását minimálisra csökkenteni. Például egy ideje Európában mindenek előtt csökkentjük a higanyt. Nincsen már higanybányászat Európában. Ezen kívül a higany felhasználás csökken Európában. Pillanatnyilag a számok tükrében évi 200 tonnát használ fel az Európai Unió, de ahogy említettem, ez egy eh, csökkenő tendencia. Globális számot is szeretnék mondani. 2500 tonna fogy évente, globális szinten. Nagyon fontos Európában még a klóralkálipar. a klór alkáli még nem akarják közvetlenül megtiltani az Európai Unióban, azonban az ipari kibocsátásokról szóló irányelv foglalkozik vele. Ez az irányelv pedig figyelemmel kíséri a kibocsátásokat. Az alkáli termelésben a higany szerepe nem a lehető legjobb technológia. És éppen ezért a fokozatos megszüntetése zajlik. Európának saját magának kell kötelezettséget vállalnia arra, hogy ezt a higany technológiát legkésőbb 2020-ig leállítsa. Az biztos, hogy az Európai Unión belül csak nagyon kevés területen használnak higanyt. Említették például a fogtöméseket, igaz, hogy eléggé ellentmondásos volt az amalgám használata. A véleménykülönbségek miatt a bizottság úgy döntött, hogy független tanulmányt szeretne lefolytatni, hogy megvizsgálja a, az amalgám emberekre gyakorolt hatását. Ez a tanulmány nem sokára elkészül. Azonban nagyon aktuális a kérdése, hiszen jövő héten, március 26-án a bizottság az érintettek számára konferenciát szervez, hogy bemutassa a tanulmányt. A bizottság honlapján már olvasható az első változata ennek a tanulmánynak. Emlékeztetni szeretnék még arra, hogy a WHO pillanatnyilag azt szorgalmazza, hogy az amalgámot csökkentsék a fogászatban. Még nincsen végleges tilalomról szó, azonban egy folyamatos forgalomból történő kivonásról van szó, és mindenképpen helyettesítő anyagokat kell találni majd. Most a széntüzelésű erőművekre áttérve igaz, hogy itt kibocsátás is van, de az is igaz, hogy Európában a széntüzelésű erőművek kibocsátásai, a már említett kibocsátási irányelv hatáskörébe tartoznak. Vannak megfelelő technológiák, vannak megfelelő szűrők, hogy ezek a káros anyagok ne kerüljenek a légkörbe. Arról van szó, hogy ezeket a műszaki eszközöket alkalmazzák, hogy a kibocsátásokat csökkentsék. Véleményem szerint az összes feltett kérdésre sikerült válaszolnom hogyha több számokra van, a több számra van szükség, akkor ezeket a számokat elküldjük a szakbizottság titkárságának. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Vankó asszony. Köszönjük szépen, hogy bemutatta nekünk a nemzetközi tárgyalások állását. Most nekünk is feladatunk van jogszabály alkotóként, úgyhogy mindenképpen látni fogjuk egymást ebben az ügyben. Ezzel a 20-as napi pontot lezártuk. Nem, 20-assal folytatjuk, 19-eset zártuk le. And, uh, we have a debate. Oh, okay. Okay. Nos, tisztelt kollégák, Grote elnök úr engem bizott meg, hogy helyettesítsem. Más hivatalos elfoglaltsága miatt nem tudott itt maradni az ülés végezetéig. Egyetlen napirend maradt hátra, méghozzá az üvegház hatást okozó gázok kibocsátásának nyomán nyomon követésére és bejelentésére, valamint az éghajlat változással kapcsolatos egyéb információknak a nemzeti és unió szintű bejelentésére szolgáló rendszer szép, hosszú, eh, és valószínűleg a téma is meglehetősen kimerítő. Mondhatnám azt is, hogy örökzöld témája ez a, a Környezetvédelmi Bizottságnak. Előadó, Bász Echaut képviselő úr, úgyhogy elsőként neki adom meg a szót. Köszönöm szépen. Az biztos, hogy eh, nagyon sok időbe is telt a jelentés megírni. Mm, nagyon sok minden születik erről a témáról is, legalább annyi, mint a klíma védelemről. Tehát itt az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának kérdése valószínűleg a 2004-es döntés fogja majd leváltani. Tehát a bizottság rendeleti javaslatának 90%-a a régit fogja lecserélni, viszont ez szükséges, mert modernizálni kell mindenképpen a témát. Tehát egy jogalkotási anyagról van szó, nem túl bonyolult megfigyelésről, monitorozásról van szó, de nagyon fontos dologról van szó. Hiszen ismernünk kell az adatokat, tudnunk kell az adatokat összehasonlítani, és biztosnak kell lennünk abból, hogy a saját klímacsomagunkhoz, amelyet 2008-ban fogadtunk el, ragaszkodunk -e. Ezen kívül még nemzetközi kötelezettségek is vannak. Tudnunk kell, hogy mindenki összehasonlítható adatot ad le. Tehát ez a fő dolog ebben. Parlamentben pedig itt társjogalkotók vagyunk, ami itt a revízió leglényegesebb szempontja, az majd a bizottság, talán van, majd beszámolnak róla, azonban nagyon fontos az, hogy a klíma és energia csomagot, amelyet 2008-ban határoztunk el, átültessék, az összehasonlíthatóságot, az átláthatóságot szorgalmazzuk, teljesen érthető dolog. Ezen kívül garantálni kell, hogy az EU és az Európai Uniós tagállam mai eleget tesznek jelentési kötelezettségeiknek is, és ez természetesen a fejlődő országokra is vonatkozik, és új klímaváltozási eszközökről is szólunk. Tehát a revízió oka ez. Előadóként teljes mértékben támogatom az Európai Bizottsági javaslatait, és ebben az értelemben a javaslat a részemről támogatást kap, remélem, hogy az egész Európai Parlament is támogatja majd, de előadóként azért szeretnék néhány változást is javasolni, és pedig eh, a megfigyelési kötelezettségeket szeretném eh, szigorítani. Remélem, hogy megkapom támogatásukat. Három kulcs terület van, ahol szigorításra van szükség elsősorban. Itt azt látjuk, hogy a klíma és energia csomag alkalmazásánál én a jelentési kötelezettséget kiterjeszteném, hiszen a klíma csomag több, mint az üvegházhatást okozó gázok témája. Tehát itt nagyon sok minden dologról van szó, az energiahatékonyság, és így tovább. Tehát itt az megújuló forrásokból származó energia is nagyon fontos. Tehát itt a jelentési kötelezettségeket én szigorítanám. Másodszorban, mivel itt van a kankúni megállapodás, amely az alacsony szénfelhasználási stratégiát szorgalmazza 2020 után is, a jelentési kötelezettséget én arra is kiterjeszteném, hogy a tagállamok a kankúni megállapodás értelmében is jelentés kötelezettséggel bírnak. Tehát az alacsony szén felhasználású, a múlt héten a plenárison szorgalmazott stratégia is legyen a megfigyelési és bejelentési kötelezettség része. Tehát a tagállamok ebben a tekintetben is legyenek jelentés kötelesek. Harmadsorban azt javaslom, hogy a tengeri szállítás tekintetében is legyünk szigorúbbak. A közeljövőben ezzel is részletesebben fogunk foglalkozni. Fontos az, hogy a tengeri politikában is alkalmazunk az új klímavédelmi eszközöket. Itt éppen ezért néhány javaslatot teszek. A bizottság előterjesztéséhez. A tagállamoktól ezen a téren bekért információk is megkönnyítik a tengeri szállítás, a tengeri közlekedés összehasonlítható adatait. Tehát ez az a három terület, ahol módosítókat javasolok. Szerintem ez a három kulcs téma legfontosabb, és ezeket szerettem volna a bíróság eredeti anyagához hozzáfűzni hogy igazából mit teszünk az ETS bevételeivel, hiszen az ETS irányelvet 2008-ban fogadtuk el, és úgy állapodtunk meg, hogy a bevételek legalább 50%-át az alacsony szénfelhasználású gazdaságra történő átmenetre költjük. A rendeletben a tagállamok pedig elkötelezik magukat, hogy átlátható, összehasonlítható adatok révén hozzájárulnak ehhez a célkitűzéshez is. Ezek a főbb témáim. Kíváncsi vagyok, hogy mit mondanak az árnyék előadók, és természetesen a többiek, akik jelen vannak. Tehát várom véleményüket a javaslataimhoz. Nagyon gyorsan állítottam ezt össze, mert egy technikai jellegű dologról van szó, és így több hely van módosítóknak is. Remélem, hogy minél hamarabb el tudjuk fogadni majd a szakbizottságunkban a jelentést. Most pedig eh, várom reakcióikat, és majd meglátjuk, hogy mit tudunk tenni a módosítóimmal. Köszönöm. Elsőként az árnyékjelentés tevők közül Elizabeth a Gardini asszonyt illeti a szó, ő utána majd képviselő, képviselő asszony következik, bocsánat. grazie. Cercherò di essere rapida. Köszönöm szépen, elnök úr, én is megkísérlem azt, hogy rövidre fogjam a szót. hogy egy első eszmecseréről van szó, és nyilván lesz még lehetőségünk részletesen foglalkozni ezzel a kérdéssel. Úgy gondolom mindannyian egyet értünk a célkitűzésekben abban, hogy a tervezett rendeletnek milyen célokat kell szolgálnia. Eichhout kolléga utalt arra, hogy nagyon fontos a kibocsátásnak a nyomon követése, nagyon fontos, hogy ideje korán a kibocsátással kapcsolatban pontos információk álljanak rendelkezésre, és segíteni kell a tagállamoknak a klímavédelmi jogszabálycsomagnak az átültetésében. Ez lenne tulajdonképpen az, amire ennek a dokumentumnak a hatája irányul. Ha azonban pontról pontra átolvasok a dokumentumot, akkor vannak benne olyan szövegrészek, amelyeket valószínűleg még át kell dolgozni, precízebben meg kell fogalmazni. Ezt kell még elvégeznünk, különben dupla munkát fogunk végezni, és valószínűleg inkoherens lesz az eredmény is, hiszen más eh, felügyeleti bejelentési rendszerek is léteznek már. Ebből az okból tehát óvatosan kell eljárnunk, és itt nem szabad túllőnünk sem az eredetileg kitűzött célokon. Nos, néhány megjegyzésem lenne azzal kapcsolatban, hogy hol válik majd szerintem szükségessé az, hogy a következő hetekben részletes munkát végezzünk. Egy példa ezzel kapcsolatban például a fejlesztési stratégia kérdése, az alacsony széndiokszid kibocsátású rendszere kifejlesztésének kötelezettsége. Ezzel a kapcsolatban stratégiát kell kialakítani, ezt át kell adni egy éven belül a bizottságnak, a rendelet elfogadása előtti évben. Úgy gondolom ugyanakkor, hogy ezzel kapcsolatban közösségi jogszabályalkotás egyáltalán nem áll rendelkezésre, és nemzetközi szinten sincsenek eh, részletes ismereteink azzal kapcsolatban, hogy hogyan is kell egy ilyen stratégiánia, kinéznie, milyen menetrend alapján tudunk megvalósítani egy alacsony szénkibocsátású gazdaságot, és hogyan tudjuk így a éghajlatváltozást megakadályozni. Hogyha megnézzük, hogy nemzetközi szinten milyen terveket, milyen menetrendet fogadnak el, akkor ehhez kell majd igazodnunk, nem szabad, hogy itt egyedül járjunk el. Hogyha például megnézzük a tengerhajózás keretében a kibocsátásokat, akkor itt is látjuk, hogy nem igazán kézzelfoghatóak az eredmények, a felügyeleti kötelezettséggel kapcsolatban nem ismeretesek a részletek, a tengerhajózás, a tengerhajózás keretében megvalósuló kibocsátás kérdésével ugyanakkor foglalkoznunk kell, világos, precíz előírásokat kell kidolgoznunk, nem szabad, hogy egyszerűen hagyjuk a, átadjuk a cselekvés lehetőségét másoknak. Ami az éghajlatváltozást illeti, itt is hasonló a helyzet a tagállamoknak, vannak információik, ezeket alkalmazzák a nemzeti alkalmazkodási stratégiák keretében. Ugyanakkor azt is látnunk kell, hogy a stratégia további költségeket, bürokratikus kiadásokat, további terheket jelent összességében a tagállamoknak, tehát át kell nézni, meg kell vizsgálni, hogy az eddigi intézkedések milyen következményekkel jártak, és milyen következményekkel kell a jövőben számolni. A fejlődő országok esetében évente várnak el információ átadást. Korábban két évente kellett a felődő országoknak információt szolgáltatniuk, tehát itt is növekszik az adminisztrációs teher, az adminisztrációs költség, és fölmerül annak a kérdése is, hogy egyáltalán szükséges az évenkénti átadás. Hogyha ugyanis túl sokat kérünk, akkor kevesebbet kapunk, mint vártuk. Tehát ezek azok a problémák, amiket látunk, és a 20-as cikkelyben a nemzeti állapotfelvételeknek az átdolgozásáról van szó. Itt is dupla munkát végzünk. A bizottság azt javasolta, hogy egy közösségen belüli folyamatot, ami már létezik, azt nemzeti folyamatokkal helyettesítsünk és így valósuljon meg a nemzeti állapot felvétel, illetve a kibocsátási céloknak az elérése. Nem tudom, hogy ez konkrétan hogyan fog kinézni. Zárásképpen pedig megmondanám, hogy értékelem az előadónak az erőfeszítéseit, próbál többet elérni, és így javulást elérni, de hát az energiahatékonyság területén is már voltak ezzel kapcsolatban kérdőjelek. Úgy gondolom, hogy talán az energiahatékonyság szempontját ebben a jelentésben is meg kellene említeni, és nem olyan jogszabályt kellene alkotnunk, amely más területeken elfogadott jogszabályokkal átfedésben van. Így tehát ugyanis így olyan párhuzamok alakulnak ki, amelyek csak a végtelenben fognak találkozni, és dupla munkát, átfedéseket okoznak. Olaszországban a következő a problémánk, ott olyan jogszabályok dolgokat hoznak sokszor, amelyek átfedik egymást. Most igyekszünk ezeket átdolgozni, ugyanis megpróbáljuk így elkerülni azokat, a helyzeteket, amikor párhuzamosan dolgoznak hatóságok, és benyúlnak egymás eh, illetékességi területébe. Itt most egy rendeletet készülünk elfogadni, nem tudjuk mondani, hogy ezt hogyan fogják a gyakorlatban megvalósulni, de a fontos az a lényeg, hogy a nehézségeket már most a jogszabályalkotás területén is figyelembe vegyük, és a bizottságnak is tennie kell valamit annak érdekében, hogy gyorsabban el tudjuk fogadni ezt a jogszabályt, amit elhatároztunk, tehát azt mindig szem előtt kell tartanunk, ez az átláthatóság, és erre kell irányulnia az intézkedéseinknek. A következő árnyékjelentőstevő a szocialisták részéről Úszkog asszony, és őt majd Chris Davis képviselő úr követi. Köszönöm szépen. A nemzetközi klímatárgyalások nagyon nagy mértékben arról szóltak, hogy hogyan lehet eh, igazából mérni azt, ami történik. Itt mindenféle megállapodást írunk alá, azonban nagyon fontos az, hogy mindenki teljesítse a kötelezettségeit. És eh, itt pedig eh, nagyon sok még mindig a konfliktus, nagyon sok a probléma számos nagy ország esetében is, ahogy ezt pontosan tudjuk. És pedig ez minden egyes klímatárgyalásra vonatkozik. Nagyon fontos az, hogy az Európai Unió részéről megpróbálunk példaként fellépni, még akkor is, amikor az eredmények méréséről van szükség. Egészen egyszerűen szeretnénk bemutatni, megmutatni, hogy igazából mit is teszünk, hogy elérjük saját céljainkat. Úgy gondolom, hogy nagyon lényeges az, hogy a többi ország ezt a példát kövesse. És ezt pedig csak úgy tudjuk megtenni, hogyha összehasonlítható értékeket, összehasonlítható számokat jelentünk. És éppen ezért nagyon nyitottnak kell lennünk, hogy mit mérünk, hogyan mérjük. Tehát legyünk példák, legyünk minták a többi ország számára. Úgy gondolom, hogy nagyon jó javaslatot kaptunk az előadótól, Pontosan, ahogy említette, nagyon technikai jellegű dologról van szó, de hihetetlenül fontos dolog ez, hiszen végezetül a klímapolitika hitelességéről van szó. Nem játszik semmilyen szerepet, hogy nagyszerű határozatokat hozunk az Európai Parlamentben, nagyszerű joganyagokat hozunk létre, ambíciózus anyagokat, de azt is be kell mutatnunk, hogy képesek vagyunk elérnünk a célunkat. Nagyon fontos dologról van tehát szó itt ebben a jelentésben. És árnyékelődóként pedig szeretnék hozzájárulni a jelentés sikeréhez, azonban úgy gondolom, hogy Bász Ékhaut nagyon jó munkát végzett, és nagyon örülök annak, hogy a megújuló energiaforrásokat is bevette. Nagyon fontos ez, hiszen az energiapolitikáról is szó van. Hiszen az energiapolitikának is tényeket, számokat kell jelenteni arról, hogy mit is tettünk. Az is nagyon fontos, hogy a tengeri szállítás is szerepel a jelentésben. Így arról van szó, hogy az IMO, a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet határozatait is alkalmazzuk. Itt főleg a kén kibocsátásra gondolok, ezen kívül a kén tartalmú üzemanyagok kibocsátására. Hiszen a tengeri szállításban elég sok ilyen kibocsátás van. Éppen ezért nagyon lényeges az, hogy jó rendszerünk legyen, jó minőségünk legyen, amikor szeretnénk mérni a kibocsátásokat és természetesen minnyáink számára nyilvánvaló az, hogy ne szükségtelen dolgokkal foglalkozzunk. Tehát nagyon fontos az, hogy egyértelmű legyen az a mérés, amit végzünk. Tehát ne csak az legyen, hogy valamit tegyünk, de hogyha modell, hogyha példa szeretnénk lenni, akkor ténylegesen konkrét, jó mérésekre van szükségünk a klímapolitikában. És ezt pedig a választók irányába is nyugodtan képviselhetjük. Köszönöm. A következő hozzászólónk és árnyékjelentéstevő Chris Davis képviselő úr, és hogyha jól látom, más árnyékjelentéstevő nincsen, úgyhogy utána majd a képviselő felszólások következnek. Thank you, Chairman. I agree very much with the, uh, the previous remarks. Köszönöm. Egyetértek az előttem szólókkal. Nagyon fontos az, hogy pontos információk legyenek, hogy ne csaljanak az érintettek. Nagyon fontos az, hogy a hitelességünk érdekében a világ színpadon jó, konkrét adatokra van szükségünk. Természetesen ez az ez a kibocsátás kereskedelmi rendszerre is vonatkozik, tehát támogatom a bizottság javaslatait. Az egyetlen kérdésem, mert Gardini asszonyhoz hasonlóan én is félek a túlzott bürokráciától, az átfedésektől. Az előadó javasol ezt elkerülendő bizonyos dolgokat. És a bizottságnak pedig itt van egy jogalkotási kezdeményezése. De ne, ne legyenek szerintem olyan javaslatok, amelyek más jelentési adatokat is megengednek, mint ami releváns, hiszen ez egy Pandora szelencéjét nyitná meg, tehát hogyha nemzeti szinten, EU-s szinten más adatokat is jelentenének. Szeretném megkérdezni a bizottságot, hogy hogyan viszonyul az előadó hoz. Tehát itt van például a 18-as módosító. A 18-as módosító esetében arról van szó, hogy eh, a megújuló energiafelhasználást is vegyük be a jelentési kötelezettségekbe. Nem tudom, hogy ez nincs más helyen meg. Az előadótól is kérdezem. Mert lehet, nekem az az érzésem, hogy eh, itt megkettőzésről van szó. A 20-as módosító pedig a tengeri szállításból származó kibocsátásokkal foglalkozik. Tehát itt például a két kikötő közötti útról van szó, mert itt is vannak más jogszabályok, amelyek ezzel foglalkoznak. Igazából itt ki fogja az információt beszerezni, és hogyan. Hogyha ezt hatékonyan szeretnénk, és kevésbé bürokratikusan szeretnénk végrehajtani. Végezetül pedig a 26-os módosító esetében itt az előadó olyan információkat említ, hogy a tagállam fellépései milyen mértékben állnak összhangban az unió hosszú távú éghajlati célkitűzéseivel. Úgy gondolom, hogy politikailag egy tagállamnak ez nagyon nehéz megtenni. El tudom képzelni, hogy kellemetlen egy tagállam számára ez. Jó lenne, hogyha a tagállam ezt megteszi, de nem tudom. Még nem vagyok biztos benne, hogy ezt a módosult megszavazom, vagy ellene szavazok. Itt érdekelne például a bizottság véleménye. Természetesen a bizottság véleményét is meg fogjuk ismerni, de előtte három képviselő úr jelezte vagy három képviselő jelezte eh, hozzászólási szándékát. Eh, kérdezem én, hogy van-e még valaki, aki szeretne hozzászólni? Tehát akkor nem kell korlátoznunk az időt. Ródi képviselő úr eh, elsőként a szó, és, és Gosé képviselő úr, azt következik utána. Hol van a Gosé? A jelentős mellett. Grazie Presidente. Eh, <clears throat> è certamente molto importante questo documento. Köszönöm szépen, elnök úr. A eh, klímapolitika rendkívül eh, fontos, alapvetőnek is mondható. Először is hagy hangsúlyozzam, hogy elengedhetetlenül fontos, hogy napra készé tegyük a különböző eszközöket. És itt egyebek közt utalnék a GMS szatellitre, a Global Monitoring for Environment and Satellite, ez a GMS-E műhold. Ez részletes adatokat tud szolgáltatni az egész bolygóra vonatkozóan pontosan lehet tudni, hogy mi történik kibocsátások tekintetében a műhold adatszolgáltatásának köszönhetően. Rendkívül megbízható adatok ezek, rendkívül részletesek is, és gyakorlatilag az összes üvegházhatású gázat lefedi. Tehát szeretném elmondani, hogy ezek a műhold konstellációkat ugyancsak a, fel kell venni az unió mérlegébe, tehát nem szabad, hogy az egy, a tagállamok jó indulatán múljon, hogy milyen adatokat kapunk. Ez egyszerűen alapvető, sőt elengedhetetlen, hogyha átfogó és pontos képet akarunk kapni a, arról, hogy milyen koncentrációban vannak jelen az üvegházhatású gázok még az is megoldható, hogy rekonstruáljuk a különböző kibocsátási felhőket, ugyanúgy, ahogy egy-egy kéményre bontva is rekonstruálni lehet a füstfelhőt. Ez egy olyan kérdés, ami alapvető és elengedhetetlen, hogyha valóban azt akarjuk, hogy pontosan fel tudjuk mérni a helyzetet. Amikor mindez működni fog, akkor sokkal kevésbé lesz terhes a tagállamok számára, mert szakosított irodák is foglalkozhatnak ezzel, és lehetőség lesz arra, hogy megfelelő összehasonlításokat is végezzünk. Össze tudjuk majd has, hasonlítani a tagállamokat egymással és valamennyi tagállamot. Köszönöm. Köszönöm szépen. Koros képviselő úr következik, és utána pedig Zéber, a kolléga. Thank you, President. Rihald, sorry. Zéber. You are the second. Oui, merci, Monsieur le Président. Köszönöm szépen, elnök úr! Én is szeretnék gratulálni a jelentéstevőnek a kitűnő munkához, és szeretnék csatlakozni néhány kérdéshez, amelyet már feltettek az előttem szólók, nevezetesen hogy a homogenitása és a kompatibilása annak, amit Európában végzünk, és ami nemzetközi szinten történik, az hogy fog kinézni. Nem bonyolítani szeretnénk a dolgokat, hanem éppen, hogy egyszerűsíteni, és ugyanakkor megbízhatóbbá tenni. Egyébként ez egy olyan kérdés, ami a jelentéstevőnek is szól, meg a bizottságnak is, amely majd nyilván ö, fog beszélni. Van itt egy szuverenitási kérdés is. Vannak országok, nem az Európai Unióban, az Európai Unióban a tagállamok már megszokták, hogy szuverenitásukat átadják bizonyos mértékig. Tehát, hogy vannak, van az Unió, van a bizottság, amelyek tanácsokat adnak, sőt, egyes esetben felügyelik a tagállamokat, nekünk ez normális dolog. De más országoknak, például keletebbre lévő országok egyszerűen nem fogadják el, hogyha ők valamit mondanak, adatot szolgáltatnak, azt valaki megkérdőjelez, és valaki azt mondja, hogy jó, jó, jelentettek ugyanegy adatot, de mennyire megbízható ez. Tehát itt egy politikai filozófia is van, most keletet mondok, hogy ne stigmatizáljam egyik országot sem, tehát vannak országok, amelyek nem fogadják el ezt a szuverenitás átruházást. És van egy második probléma, egy sokkal súlyosabb kérdés, én ezt megéltem, számos klímakonferencián voltam, vannak jelentések, úgymond tudományos jelentések a kibocsátásokról, minden egyes ország az Európai Unióban, egyéb helyeken adnak adat, alap alapadatokat, tételezzük fel, hogy ezek megbízhatóak, de egy klímatárgyalás az egy kupeckodás, mindenki vitatkozik, az egyes országoknak a kibocsátását nézegetik, és utána az állam és kormányfők azt mondják, hogy na jó, jó, hát mi itten hajlandók vagyunk aláírni egy politikai nyilatkozatot, ugyanúgy, ahogy például a Kopenhágában, utána pedig egy-két módosító indítvány, de akkor cserében kérünk 150 ezer tonna, nem tudom, meleg levegőt, vagy egyebeket. Például ez volt Oroszország esetében. Ugye 1990-ben a helyzet nem ugyanolyan volt, mint ma ennek ellenére, és annak ellenére, hogy szigorú tudományossággal közelítjük meg a kérdést, végül mégiscsak politikai alkukba bocsátkozunk, és ez áll szemben a tudományos sággal. Nagyon nehéz ezt megtudni, de hogy a, a jelentéstevő vagy a bizottság tud-e valami útmutatást adni arra, hogy a tanács, illetve az unió hogyan ö, tudja ezt kezelni, illetve azokkal, akik a kiotói egyezményt aláírták, ratifikálták. Elnézést az előbbi kis kalamajkáért, de, de hát most, most, most következel. Köszönöm szépen, elnök úr. Nem olyan túl jó még a magyarom, hogy mindent pontosan értsek. Elnézést kérek a kis kavarodásért. A basz által benyújtott jelentés nagyon is ambiciózus, sőt, tulajdonképpen azt is mondhatnánk, hogy túl lő az eredeti célon, de őt ismerve más nem is várhatunk. Ő egy nagyon is dinamikus éghajlatvédelmi politikus, talán néha túlságosan dinamikus is. Úgy gondolom, hogy a központi pontja a vitának az kell, hogy legyen, hogy most megkíséreljünk egy monitoring rendszert felállítani, és mindezt tenni a nemzetközi elvárásokkal összhangban. Igaza van itt a kollégának, Európában mindenképpen modellt kell alkotnunk, példával kell előjárnunk, de hát azt egy bizonyos keretek között kell tennünk. Az, amit Bász itt javasol, az a véleményem szerint túlságosan messze megy. Jól lehet a bizottság is elmondhatná a véleményét, ugye ők azok, akik itt előjárnak ötletekkel, ők nekik kell hogy hogyan gyűjtsük be, dolgozzuk fel az adatokat, és őnekik kell megmondaniuk, hogy hogyan fognak tudni együttműködni a tagállamok ezzel, ugyanis az, amit itt most javasoltak, az túlságosan részletekbe megy, és különösen azt kell megjegyezni, hogy olyan területekre is kiterjed, amelyek jelenleg nincsenek benne a kvótakereskedelmi rendszerben. Ha most megnézem az egyes módosító indítványokat, akkor itt vannak különböző kívánságok, különösen, ami a 2050-es menetrendet illeti. Úgy gondolom, hogy ezzel kapcsolatban más az, amit eddig elhatároztunk, mint ami itt a módosító nyitványokban van. Itt nem konkrét célokat fogalmaztunk meg. Tehát minden, ami most a klímavédelmi politikában zöld szemszögből nem lehetett elérni eddig, az most itt belekerült ebbe a jelentésbe, de hát ez rossz helyen van. Ez itt egy műszaki, technikai jellegű kérdés, ahol Európai Uniós színvonalon technikai módosításokat és előírásokat kell elfogadni, és ahhoz, arra kell, ahhoz kell ragaszkodnunk, hogy 2020-ig ezek megvalósuljanak itt Európában, illetve ezt kell képviselni nemzetközi szinten, így előre vive a klímavédelmi célokat. De nem szabad beleírni olyan dolgokat, mindent, amit kívánunk, hanem itt tényleg a realitások talaján kell maradnunk, amikor a célokat megfogalmazunk és itt az is elhangzik, hogy a éghajlatváltozás hatásának leküldésére adott esetben magántőkét is be kell vonni, vagy privát forrásokat. Úgy gondolom, hogy itt nagyon vékony jégre tévedünk, ha ilyeneket követelünk. Ennek a dolognak nem szabad semmit se keresni a jelentésben, és ami más kérdéseket illeti, úgy gondolom itt is bizonyos mértéktartással kell, közelíten, kell közelítenünk a dologhoz. Itt van például a tengerhajózási kibocsátásnak a kérdése, az IMO úgy gondolom, hogy még nem szolgált végleges jogi állásfoglalásra, hogy mit kell tennünk közösségnek, tehát úgy gondolom, hogy ezzel kapcsolatban is módosító indítványokkal fogunk élni, és megpróbáljuk a módosító indítványok útján a, a realitás, a valóság talajára visszaszorítani ezt a jelentést. Sajnos most nem tudom majd megvál, meghallgatni a bizottságnak a válaszát, és Potosnik biztosnak a beszédére kell távoznom, aki a vízvilágnapja alkalmából beszélni fog, úgyhogy jó lenne, hogyha a bizottság álláspontja részletesen megjelenne a jegyzőkönyvben, és utána el tudnám olvasni. Köszönöm. Nem jelezte más képviselőtársunk a hozzászólási szándékát, de kérdezem, hogy esetleg mégis valaki hozzá akar -e szólni, nem jelentkezik senki sem. Akkor sok kérdés elhangzott, különösen a bizottság képviselőjének címezve. Artur Rungen Metzger igazgató úr van körünkben, és ő fog válaszolni a kérdésekre. Köszönöm szépen, hogy meghívták a bizottságot személyemben. Szeretném megköszönni a szakbizottság tagjainak is, a támogató megjegyzéseket, hiszen főleg ilyeneket hallottunk. Azzal kezdeném, mint az előadó, hogy nem teljesen új jogalkotási anyagról van szó, hiszen 1992 eh, óta végzünk megfigyeléseket és jelentünk. Körülbelül 20 év tapasztalat áll már mögöttünk, hogy hogyan végezzük a megfigyeléseket, és hogyan javítsuk a rendszert hiszen a Kyoto jegyzőkönyv elfogadása után másodszor foglalkozunk ezzel, 2013 van jövőre. Elfogadtuk néhány éve a klíma és az energiacsomagot, ez pedig néhány módosítást szükségessé tesz. Másodszorban pedig nemzetközi szinten megállapodtunk abban, hogy javítjuk a jelentési rendszert, javítjuk a megfigyelési rendszert, és pedig 2007 óta nagyon sikeres előremozulások történtek, itt Dörbent, Cancunt idézném. Ez pedig mindenképpen változásokat szorgalmaz a jogalkotásban. Itt van az Európa 2020-as stratégia, amely jelentési kötelezettségeket is előír, ezeket pedig le kell fordítani a jogalkotás nyelvére. Ezen kívül a bizottság részéről nem szeretnénk senkit sem túlságosan leterhelni a tagállamokban, abban a tekintetben, hogy mit is kell jelentenie. Éppen ezért nagyon részletes hatástanulmányt készítettünk, melynek során pontosan megnéztük, hogy mibe kerül a változások alkalmazása ezek a járulékos költségek nem lesznek óriásiak. És a tagállamok pedig viselhetik ezeket, legalábbis ez a mi véleményünk. Számos rendszer működik már, és néhány esetben a tagállami szinten begyűjtött adatok megfelelőek. Tehát itt például a fejlődő országoknak jutatott segítségre is gondolok. Most az Európai Uniónak eh, is jelenteni kell, nem csak az OECD-nek. Ez egyfajta változás, amely segít az Európai Uniónak, hiszen az Európai Unió is része a kiotói megállapodásnak. Tehát eh, segítünk az Európai Unió tagállamainak, hogy javítsák jelentési politikájukat. Szeretném aláhúzni, hogy Európai Unióként van jelentési kötelezettségünk nemzetközi szinten is. Ez pedig ezen jogalkotási anyagnak a szíve. Lehetővé teszi, hogy ezt nemzetközi szinten megtehessük. Tehát nagyon figyelünk arra, hogy a megkettőzéseket elkerüljük. Itt a nyomonkövetési mechanizmusban nem találunk az energiahatékonyságra történő utalást, vagy a megújuló energiára, hiszen ez más jogalkotási anyagokban szerepel. Éppen ezért mi nem említettük ezeket. Egy konkrétabb kérdés a tengeri szállításra vonatkozott. A, az eszmecsere folyik még ezen a területen, a saját házunkban is készítünk hatástanulmányt annak érdekében, hogy megnézzük, hogy mi az észszerű a tengeri szállítás esetében. Ez pedig ismét pontos nyomonkövetési követelményeket ír elő. Amit itt megteszünk, az az, hogy megnyitjuk a nyomonkövetési mechanizmust, és egy bizonyos időpontban elképzelhető, hogy lehet majd jelenteni a tengeri szállításról is. De ezt majd később dönti el az elsődleges jogalkotás, amelyet majd a tanács és a parlament tárgyal meg. Egy további megjegyzésem, számos részlet kérdés a pontos számokról, amelyek jelentendők, felhatalmazáson alapuló jogi aktusokban találhatók meg. Tehát ez egy olyan dolog, amely a nyomonkövetésről szóló döntésben szerepel, és úgy gondolom, hogy itt egy referencia olvasható, de nemzetközi szinten nincsenek is ilyen részletek. Ez rendben van, és a részletesebb jogalkotásban majd szerepelnek konkrét előírások is, de nemzetközi szinten vállaltuk azt a kötelezettséget, hogy jelentsük a pénzügyi, a pénzáramlásokat a fejlődő országok irányába. Lesz majd egy vita, amely célja a részletes jelentés. Azonban egy későbbi időpontban szeretnénk ezeket felhatalmazáson alapuló jogi aktusokba foglalni. Tehát körülbelül egy év telik majd el, amíg eh, ismét módosulhat a nyomonkövetési mechanizmus. De szerintem ez mégsem a legjobb idő kihasználás. Végezetű volt még egy kérdés. A mérföldkövekről. Tisztában vagyunk vele, hogy eh, pillanatnyilag ezekről tárgyalásokat folytatunk a tanácssal. Volt egy bizottsági közlemény erről, ebben pedig a megfelelő előremutató útról van szó. Azonban ezt a tanács még nem fogadta el. Tehát ebben a jogalkotási anyagban a jelentésről írunk, de nem utalunk erre a dologra, hiszen nem született még döntés. Úgy gondolom, hogy az idén az éves jelentés születik meg, tehát hogyha előre szeretnénk tekinteni, hogy megfelelő úton vagyunk, megnézzük azokat a dolgokat is, amelyekről már döntések születtek. Ide tartozik a klíma és az energiacsomag. Megnézzük, hogy mit tehetünk a Kyoto ügyben 2020-ig. És a jogalkotásban már van a tagállamok irányába megfogalmazott követelmény, hogy mit tegyenek éves alapon. Számunkra pedig hatékony ez a nyomonkövetés, és iránymutatást is adunk a tagállamoknak. Volt még egy kérdés. A nemzeti leltárakról ez egy viszonylag bonyolult terület, hiszen van egy úgynevezett minőség, minőségbiztosítás is, ez pedig a nemzetközi oldal követeli meg. Tehát, hogy milyen belső minőségvizsgálatot kell végeznünk. Ez a mi feladatunk. Azonban van még egy nemzetközi felülvizsgálat az UNFCCC számára. Tehát itt nem arról van szó, hogy megkettőzzök a munkánkat, hanem szeretnénk garantálni, hogy a mi adataink, amiket tovább juttatunk, már átestek egy minőség ellenőrzésen. Ez pedig egy összehangolt akció az Európai Környezetvédelmi Hatóság és a nemzeti politikák között. Ez pedig szükséges, hiszen nemzetközi kötelezettségről van itt szó. Úgy gondolom, hogy az összes kérdésre sikerült reagálnom, amelyek közvetlenül összefüggenek a nyomonkövetési mechanizmusra. Két kérdés volt, amely túl mutatott a nyomonkövetésen. Pródi úr kérdése és javaslata, hogy a GMES, a globális nyomonkövetésre figyeljünk. Igen, ez egy olyan dolog, amely foglalkoztatja a bizottságot, ez egy másfajta nyomonkövetés. Ez nem egy lentről felfelé építkező dolog, hogy leltárt állítsunk össze, hanem ez egy föntről lefelé történő dolog. Ez azt jelenti, hogy nem nemzetközi megállapodás alapján van ez, tehát nem az UNFCCC szintjén, hanem itt plusz járulékos információkról van szó. A tagállamok pedig úgy döntöttek, hogy követik ezt az utat, de ez nem esik az előbb tárgyalt jogalkotásba. A végső megjegyzésem itt a szuverenitás átruházásáról szólna, tehát az a, az előterjesztés, amely önök előtt van, semmi szuverenitás, átruházás nem jelent a tagállamok részéről az Európai Unióra. Csak megkéri a tagállamokat, hogy jelentsenek az Európai Uniónak. Ez pedig nem a szuverenitás átruházását jelenti. A szuverenitás átruházása mindig szóba kerül, amikor nyomonkövetésről, megfigyelésről van szó, tehát hogy milyen adatokat kérünk be, mennyire legyenek átláthatók ezek az anyagok, de itt egy javaslat van az átláthatóság érdekében, és erről nemzetközi fórumokon született megalapodás és más jogalkotási anyagokban is szerepel ez EU-s anyagokban. Tehát most ez az előterjesztés azt a célt szolgálja, hogy legyen meg a nyomonkövetés, a megfigyelés és a jelentési rendszer úgy, hogy megfelelő módon ellenőrizni tudjuk a jog alkalmazását. Most pedig várom majd a további szakbizottsági vitát. Remélem, hogy a dologban lehető leggyorsabban megállapodhatunk is, hiszen 2013. január 1 már annyira nincsen messze. Köszönöm. Én is megköszönöm igazgató úrnak a részletes és kimerítő válaszait. Most már csak egyetlen hozzászólás van hátra. Ehm, méghozzá a jelentéstevő Echaut képviselő úrnak a viszontválaszát hallgathatjuk meg. Thank you, Mr. Chairman, and thank you all of you, my shadows and others for... Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm az árnyékjelentéstevőknek az által elmondottakat, az észrevételeket. Amit megtanulhattunk az az, hogy az ember még túl dinamikus is lehet egy-egy politikával kapcsolatban. Ez szerintem Zéber úr részéről egy dicséret számomra, és köszönöm neki, mert úgy gondolom, hogy európai szinten időnként szükség van dinamizusra de hogy a kommentárokat is áttekintsük, az jelentéstevőkkel együtt dolgozunk a kompromisszumokon, de szeretném még egyszer hangsúlyozni, hogy nekünk Európai Uniónak és tagállamoként is elköteleztük magunkat az alacsony szén kibocsátási terv mellett Cancúnban. Tehát hosszú távon ezt teljesítenünk is kell, és ehhez kell a terveket is meghoznunk. Ezért kérem azt, hogy információt költséghatékonyan gyűjtsünk ehhez, és ennek van értelme, és ez már nem a dinamizmus kérdése, hanem inkább a világos gazdasági megfontolás. Ilyen értelemben, amikor az alacsony szénkibocsátású ütemtervet nézzük, amit a bizottság dolgozott ki, és a parlament jóváhagyott is 26 ország, tagállam elfogadta, ez mutatja azt az utat, amiről én beszélek, és azért lepődök meg, hogyha már az ember megemlíti, már az is túl messzire megy, hogyha az éber kollégát hallgatom. E, tehát meg kell nézni, hogy itt mit tudunk tenni ami a megújuló ö, energia hatékonyságára való kiterjesztést illeti, nem túlzott bürokráciáról van itt szó, hanem ahogy itt elhangzott a hatástanulmányból, nagyon jól kiderül, hogy ez pontosan mit jelent. Nem ö, ö, olyan adatokról beszélünk, amelyek mindenképpen megvannak, rendelkezésre állnak, csak egyszerűen a kibővítését jelenti ez az egész klímacsomagra, és ezek az adatok megvannak, csak nem harmonizáltan. És most van az a jogalkotási pillanat, amikor meg tudjuk azt tenni, hogy jog, jogi úton ez harmonizálásra kerüljön. A Természetesen valószínűleg vannak, akik nem örülnek annak, hogyha más igazgatóságokat is be kell ebbe vonni, de az adatok ott vannak, energiafelhasználás, nézzük meg az Eurostatot, ott is megvannak az adatok, az tagállamok adják az adatokat, csak nem harmonizáltan. Tehát most van itt az ideje, hogy ezt harmonizáljuk. Na most, ami a hajózást illeti, ahogy ez már elhangzott, nagyon sok információra van szükségünk, hogy biztosak lehessünk abban, hogy egyáltalán mit lehet tenni a tengeri szállítás, tengerhajózás területén. És itt mindenféle tudományos tanácsokat is kaphattunk, de ezek mindig olyan mutatókra épülnek, amik alapvetően fontosak, hogyha ezt el akarjuk végezni. Ezért vetettem fel, és nyitott vagyok, hogy beszéljünk arról, hogy adott esetben más mutatók is legyenek, de akkor ezeket a mutatókat a tengeri szállítás szállításra is ki kell ö, dolgozni, hogy ezeket fel tudjuk használni. És ennek nem az a célja, hogy bármiféle politikát is kisleltessünk, ezt szeretném világossá tenni. És ö, megint csak végül egy olyan jogszabályról van szó, ami egy meglévő jogszabályt vált ki, és ahogy már említettük, már jelentéseket készítünk, 20 éve ö, nyomon követünk, jelentünk, tehát nem ö, jelenti ez a szuverenitás feladását, ez csak azt jelenti, hogy az Európai Uniónak jelentünk azért, hogy harmonizáltak legyenek az adatok, és hogy azt is tudjuk, hogy az Unió, mint tárgyaló partner nemzetközi szinten képviselni tudja ezt az álláspontot. Szerintem senki sem akar többlet terhet, hanem nagyon sok olyan információ, ami úgyis megvan harmonizációra, szorul, hogy nemzetközi szinten szavahihető lehessen az Unió, és a jövőbeni politikákat is erre tudjuk építeni, például a tengerhajózás területén. Vannak kérdések, amit hallottam Krisztől, hallottam támogatást támogatást és tehát ilyen értelemben nézzük meg, hogy hogyan tudunk ezekkel a területeken együtt dolgozni, úgy, hogy a parlamentnek határozott erős álláspontja legyen, és meglegyen a megfelelő keveréke a jó harmonizált információnak, nem túl sok bürokráciával. Ugyanakkor olyan információk legyen, ami hosszú távon is segít abban, hogy a költséghatékony utat tudjuk követni az alacsony szénkibocsátásban. Ezt nem csak ígére, nem magunknak ígéret, hanem a nemzet nemzetközi világnak tettünk egy ilyen ígéretet, és a Cancuni Egyezmény alapján van egy ilyen kötelezettségünk, de van kötelezettségünk a tagállamok felé is, és én csak azt szeretném, hogy segítsünk, harmonizáljunk költséghatékonyan, remélem, hogy az árnyék jelentéstevőim ebben segítenek. Egy kicsit meghaladtuk azt, amit a bizottság javasol, de ez nem első alkalommal van így, hogy azt kérjük a bizottságtól is, hogy egy kicsit legyen ambiciózusabb, és más igazgatóságokkal is kezd kezdjen tárgyalásokat például a klímafőigazgatósággal, de ez nem a mi feladatunk, nekünk az a feladatunk, hogy jó politikákat alakítsunk és ehhez javaslatokat készítsünk. Köszönöm. én is köszönöm. Tisztelt kollégák, sikeres munkát kívánok természetesen ehhez a jelentéshez, és ahhoz, hogy ez teljesen sikeres legyen, a határidőket is szeretném ismertetni. A javaslatok leadásának határideje március 28, a szavazás itt a bizottságban május 30-a, és előre láthatóan a júliusi plenáris, tehát az utolsó nyári szünet előtti utolsó plenáris ülésen sor kerül a plenáris szavazásra is. Végezetül az utolsó közlendő a következő bizottság ülésre előreláthatólag április 25-én és április 26-án, tehát már a húsvéti ünnepek után kerül sor. Addig is mindenkinek eredményes munkát, a húsvéti szünetben pedig jó pihenést kívánok viszontlátásra!